Okej. Välkomna. Ursäkta att jag blev lite... Sok szeretettel köszöntök mindenkit, egy kicsit elkéstem. Elnézést kérek. Lehtinen kollégával kellett egyeztetnem egyes módosító javaslatok be, e, e, el nem fogadhatóságával kapcsolatban. Nos, én vagyok, én nekem kell e, döntenem, mint elnöknek arról, hogy a módosító javaslatok elfogadhatók vagy nem. A titkárság javaslatát meghallgattam, de a döntést nekem kell meghoznom. De mindig örülök, mindig szeretek beszélni a jelentéstevővel, mielőtt ilyen döntést hozok, úgyhogy ezért kellett egyeztetnem vele. Nos, ma nem fogunk szavazni, a Bragetto jelentésről a beteg mobilitással kapcsolatban. Olyan, azok, akik nem voltak itt tegnap, azoknak mondom, ennek az oka az, hogy az ENVI szakbizottság a jogi bizottsághoz fordult, hogy tanácsot kérjen ennek a kérdésnek a jogalapjával kapcsolatban. És emellett mint ennek a eh, szakbizottságnak az elnöke, Uszki elnök úrral kell megbeszélnem ezt a kérdést, ugyanis a két eh, szakbizottságunk hatáskörét egyeztetnünk kell, ezzel kapcsolatban ugyanis eh, félreértés volt. Ezzel meg fogunk beszélni Bagetto úrral, aztán Uszki úrral, és vele egyeztetek majd. Úgyhogy ezt elhalasztjuk. A, le, a legtélen jelentéssel kapcsolatos jelentés, az, a jelentéssel kapcsolatos pont az első, amiről szavazunk. Az 1-es, a 35-ös és a 46-osról nem szavazunk. A titkársággal egyeztettem, és a jelentéstevővel egyeztettem erről, ezek tehát nem elfogadható módosító javaslatok, ezekről tehát most nem fogunk szavazni. Megkezdhetjük a szavazást. A kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. elektronikusan fogunk szavazni majd, ha én kérem, mondja az elnök de hogyha világosan látom, hogy mi az eredmény, akkor nincs rá szükség, ha nagyon szoros az eredmény, akkor elektronikusan szavazunk. 22-es okafogyottá vált, 23-as, 24-es, 25-ös egyformák mellette. Ellene. Tartózkodás. Akkor ezt most ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Hát then it will be 20. Eh, Úgy tűnik, hogy 20-23 ellenében és egy tartózkodás, egy eredmény nem jól szerepel itt. Ez elutasítottuk. 27-es mellette. Ellene. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. uh, one many, we, we have... Megint csak egy szavazattal többet kaptunk a szocialistáktól, úgyhogy még egyszer kezdjük előről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. eredmény, 26-an mellette, 18-an ellene nem volt tartózkodás, ezzel elfogadottnak tekintjük. A 26-os okafogyott, 28-as mellette, ellene, az okafogyott, akkor jó, 29-es mellette, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 34-es mellette. ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Harminc ötöst visszavonták, 36-os, 37-es együtt. Egyformák ezek mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as mellette Ellene. Tartózkodás elfogadó. 40-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 41-es ről nem szavazunk. Vagy mégis? A 42-es lefedi, de a 42-est elutasítottuk, úgyhogy mégis szavazunk a 41-esről mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítom. 39-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 46-osról nem szavazunk, mert ezt nem fogadtuk el. 48-as mellette. A jelentéstevővel együtt szavaztam erről, mondja az elnök. Mut, okay. Motivating and Rendben, az indoklás a következő. hogy az Európai Bizottságot nem kö- bizottságtól nem követelhetjük azt, hogy követelje a tagállamoktól, hogy, hogy törvényeket hozzanak, jogszabályokat hozzanak. Ez nem az Európai Bizottság feladata. Nem kényszeríthetjük az Európai Bizottságot arra, hogy a tagállamokat arra, a tagállamoktól azt követelje, hogy jogszabályi lépéseket tegyenek, jogalkotási lépéseket tegyenek. Ez a titkárság által nekem adott indoklás. A következő a 48-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ötvenegyes, mondja az elnök, de nem az jön. 49-es, 49-es, elnézést, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 53-as mellette, 53-54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55-ös és az 56-os együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as. Részenként szavazunk. Első rész, amely úgy kezdődik, hogy calls, és addig tart, hogy labor inspectorates mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész, and to carry out-tal kezdődik, stb. stb. Mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 59-es mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 60-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 61-es és a 62-es, ezek egyformák mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os ezzel okafogyottá vált, egyes mellette, illetve erről nem szavazunk, nem kell szavaznunk, kettes következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette. Úgy látszik, hogy ellenőrizni kell a hármast, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. A néppártnál egyel többen szavaztak, mint ahány embernek szabad. Még egyszer kezdjük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Az eredmény 23-a mellette, 19-en ellene, nem volt tartózkodás, tehát elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette, elnök úr, a német fordításban, illetve a holland fordításban elég rossz megfogalmazás szerepel. Ez a módosítás arról szól ugyanis, hogy már nem az e, ipari szabályozó keret e, szabályozza ezt a kérdést. A a német fordításban pedig ez úgy szerepel, mintha egyetlen iparágra vagy egyetlen cégre gondolnánk, egyetlen vállalatra gondolnánk. Tehát tulajdonképpen csak az angol változatból kellene kiindulni. Az angol változatról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, A 9-es, 10-es és a 11-es megegyeznek egymásnak mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-esről kiegészítésként szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás. Ezt nem világos az eredmény, úgyhogy most még egyszer szavazunk a 13-asról elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 23 mellett mellette 20 ellene. Nem volt tartózkodás, ezzel elfogadtuk. 14-es és a 15-ös együtt kerül megszavazásra mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, 18-as mellette, illetve 18-as ugye oka fogyott, úgyhogy zárószavazás következik. Erről a javaslatról módosított formájában elektronikusan szavazunk. Megint csak sokan szavaztak a szocialistáknál. Még egyszer kezdjük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Az eredménye következő 28-an mellette 14-en ellene 42 leadott szavazatból. Nincs tartózkodás, ezzel elfogadtuk. Gratulálunk Lehtinen úrnak.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 Nos, számos részből áll a következő pont. Ez először is a jogszabályalkotási javaslat, ehhez nincsen eh, módosító javaslat, úgyhogy kezdjük a jogszabályalkotó eh, állásfoglalással. Nem szeretnék ezt módosítani, de van bizonyos véleményünk erről. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazom. Szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 45 leadott szavazatból 42-en mellene, 2 ellene, egy tartózkodás. Ezzel elfogadtuk ezt a jogszabályalkotási javaslatot. A következő pont a szóbeli kérdés. Látják, ehhez egy módosító javaslat van. we, tehát a mi szót megváltoztatjuk arra, hogy a közösség és a tagállamok. Nos, tehát szavazunk erről a módosító javaslatról mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor szavazunk elektronikusan a szóbeli kérdésről ezzel a módosítással együtt. Megnyitom a szavazást. Egyel többen szavaztak a néppártól. Még egyszer kezdjük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Negyvenegy leadott szavazatból 41-en mellette. Nem volt senki ellene, tartózkodás sincs, ezzel elfogadtuk. Köszönöm, köszönöm. Mondja az elnök, hát azért nem volt ez annyira bonyolult feladat. Következik. A szóbeli kérdést követő állásfoglalási javaslat. Egy módosító javaslatot még meg kell vizsgálnom, de kezdjük a szavazást. Egyes módosítás. Bulman kollega, szocialisták mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosítás. Ehhez van egy szóbeli módosítás. Itt szeretnék egy szóbeli módosítást eh, bemutatni. Ebben az szerepel, hogy a tanácsnak meg kell a rövid távú intézkedésekben 2008-ban, eh, annak 2008-as eh, intézkedésekben annak érdekében, hogy megfelelő eh, jövedelmet biztosítson. Nos, ez nem a bizottság feladata. Én a következőt javasolnám a helyet. a tagállamokat, illetve a szociális partnereket arra kéri, hogy a nemzeti gyakorlatnak megfelelően megfelelő jövedelmet biztosítsanak, külön tekintettel, különös tekintettel a leginkább sebezhetőkre. Azt hiszem, hogy ez helyes, jó ez így. Tényleg azt kellene mondani, hogy a tagállamok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 tartózkodás elfogadtuk, hetes, ezzel okafogyott, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és ezzel a nyolcas okafogyott. Most szavazunk erről a javaslatról, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. szocialistáknál legyen többen szavaztak, még egyszer szavazunk. Az a kollega, aki most kihúzza a szavazókártyáját a gépéből, az ne is tegye vissza. De néha egyel kevesebben vagyunk, mondja Busa Matthews úr. Na jó, kezdjük a szavazást. Meg, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Az eredmény a következő, 44-en szavaztak, 41-en mellette, nem volt senki ellene, és három tartózkodás mellett elfogadtuk. Nem volt ellenszavazat, három ta- tartózkodás volt, elfogadtuk. Következik Sógor Csaba véleménye a többnyelvűségről. Tessék! Ki szeretne hozzászólni? Panayotopoulos azt. Tisztelt elnök úr! Szeretném felhívni a kollégáim figyelmét arra, hogy a kettes módosító javaslat, amely a kultúrák közötti párbeszédre vonatkozik, valamint a klasszikus nyelvekre, az ógörögre és ólatinra, ez nem kulturális módosító, hanem egyszerűen azon eszközök egyikéről van szó, a, ezen nyelvek esetében, a klasszikus nyelvek esetében, amelyet lehet használni, mint érvet. Mint érvet arra, hogy minőségi vitát folytassunk. Megkezdjük a szavazást. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az egyes fogyott, kettese szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, a hármas okafagyott négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-18 okafogyott D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 6-9 okafogyott elkompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 7-8-as okafogyott tizedik módosítás mellett. Ellene tartózkodás elfogadva. Ez kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11 oka fogyott ezzel 12, 13, 22 szintén, 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, G kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 19 okafogyott, 20-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel az a véleménytervezet, módosított véleménytervezetre szavazunk. Megnyitom a szavazást, elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 44-en szavaztak, 43 mellette, egy ellene nem volt tartózkodás. Gratulálok az előadónak. Oké. Okay. Autori igen. Uh... A következő a mentesítési eljárás költségvetésmentesítés, ez az én nevem alatt fut. Egyetlen módosítást nyújtottak be, egyes szám alatt, Stanner asszony mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Záró szavazást tartunk a véleménytervezetről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta szavazatát. Még egyszer kezdjük. Megnyitom a szavazást. Okay. Omröstningen avslutad. Lezárom a szavazást. Avslutad. 44. Lezárom a szavazást. 44-en szavaztak, 44-en mellette, nem volt ellenszavazat, nem volt tartózkodás. Köszönöm szépen, elfogadtuk a véleményt. A következő témánk Krecu asszony véleménye a kohéziós alapokról. Közvetlen elektronikus szavazás, megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 43 szavazatot adtak le, 43 mellette, 0 me ellene, 0 tartózkodás. Gratulálok Krecu asszonynak. I know. Yeah, there. Okay, the har Committee have Kocsilovó úr véleményéhez érkeztünk el. Férfiak és nők közötti egyenlő elbánás, akik önfoglalkoztatóként működnek. Hetes módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadva. 8, 9, 10, 11, 12, 13 egy blokkban. Jó, akkor a 9-es nem, de a 9-es külön mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10, 11, Elfelejtettem a nyolcast, mondja az elnök. Nyolc. Nyolcas mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 10, 11, 12, 13, egy blogban szavazunk mellette. Nem, 10, 11, 12 javítja ki magát az elnök mellette. Tartózkodás elfogadva. 13 mellett ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 20-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 14 oka fogyott, 15, 16, 17, 1, 2. Ezeket vehetjük egy blokkban, nem, akkor egyesével nézzük. 15 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 16 mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellett. Ellene tartózkodás elfogadva. 1-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellett ellene tartózkodás elfogadva, 18 mellett ellene tartózkodás elfogadva, hármas okafogyott, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Zárószavazás a vélemény egészéről, módosításokkal együtt. Elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Túlságos a szocialistáknál egyel több, úgyhogy újból kezdjük. Újból kezdjük. Nem olyan nagy dolog. Lezárom a szavazást. 40-en szavaztak, 40-en mellette, nem volt ellenszavazat, nem volt tartózkodás. Gratulálok Kocsilovó úrnak. We have now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 resolution. Three things again. Yeah, yeah, yeah, but I have no indication anywhere. No, no indication. No. no. Okay. Mr. Leider. Leider úr. No, uh... Tisztelt elnök úr. Nagy, nagyon nagyra ö, becsülöm az asszonyt, de ö, tegnap este 3.49-kor 10 módosítót kaptam. Este ilyen körülmények között lehetetlen dolgozni, hogy ma reggelre egy negyed óra alatt átfussunk tíz módosító javaslatot. Nem tudunk a kollégákkal egyes, egyeztetni, átgondolni mindezt. A vita után kapunk tíz módosító javaslatot, mikor egészen tegnap délután, egész délután erről tárgyaltunk. Én azt kérem, hogy ezt a tíz módosítót most ne tárgyaljuk meg. Köszönöm. Ne, ne szávozzunk róla. Panyatopulosz asszony. Tisztelt elnök úr! Este hétig volt a határidő, mi a módosítókat a határidő előtt, 7 óra előtt küldtük meg. Let me... Ja. Jag kommer att... Okej, okay, now. Vi kommer att rösta om dem. Nos. Szavazunk a módosító indítványokról, mert Panatopoulos asszonynak igaza van. 7 órakor volt a határidő, de Lédosz úrral is annyiban egyetértek, hogy valóban nem a legszerencsésebb dolog, hogyha úgy nyújtanak be módosító indítványokat, hogy nem lehet ezekről vitatkozni a szakbizottság ülésen. Tegnap ezeket nem tudtuk megtárgyalni, ebben a kollégának igaza van. Viszont mivel a határidőt meghatároztuk, ehhez ezt betartották, kénytelen vagyok szavazásra bocsátani ezeket a módosításokat. A jövőre nézve azonban le kell vonnunk a következtetéseket, különösen a szóbeli kérdésekkel kapcsolatban. Muszáj, hogy megvitassuk a módosító indítványokat, azt hiszem ez mindannyiunk javára szolgál, és hasznos, hogyha magukról a módosító indítványokról is vitát folytathatunk, nem tudom, hogy a frakciók most hogyan járnak el, lehet, hogy valaki ellene szavaz, csak azért, mert nem volt vita, és nem volt lehetőségünk az eszmecserére, de muszáj szavaznunk, úgyhogy nézzük meg először az egyes módosítást a szóbeli kérdésre mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette Detta är den muntliga frågan, det är frågeställningen. Ismétlem, a szóbeli kérdésről beszélünk most. Nem tudom, elnök úr, két szóbeli kérdés van, az egyik a bizottsághoz, a másik a tanácshoz, csak hogy eloszlassuk a kétségeket. Különböző sorrendben vannak ezek. A bizottsághoz szól ez a kérdés, és ennek a második módosítójáról szavazunk. Ellene tartózkodás elutasítva. Hármas. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikus szavazással. A bizottsághoz szóló szóbeli kérdés egészéről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 41-en szavaztak, 40-en mellette, nem volt ellenszavazat, egy tartózkodás, elfogadtuk a kérdést. Nézzük a másik szóbeli kérdést, a tanácshoz intézett kérdés, ez egyes melleket mellett egyes módosítás. Ellene tartózkodás elfogadva, kettes módosítás mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ezzel záró szavazást hívok az kérdéssel kapcsolatosan a tanács az intézet kérdése mellette. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 40 szavazatot adtak le, 38 mellette, 0 ellenne, 2 tartózkodás. Ezzel elfogadtuk a kérdést. Most egy határozat van előttünk, ennek a hatodik módosítójáról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellett ellene tartózkodás elutasítva 8-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 2-es mellett, ellene tartózkodás elfogadva 3-as. Elnézést, mondja az elnök, kettesnél tartunk, elektronikusan szavazunk a kettesről. Az elnök ismét elnézést kér, megnyitja a szavazást, lezárja a szavazást. 39 szavazat 17 mellette, 22 ellene, úgyhogy valóban elutasítottuk a módosítást hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva négyes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva ötös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ezzel záró szavazást tartunk. A határozat tervezettel kapcsolatosan megnyitom a szavazást. Mindenki leadta szavazatát, lezárom a szavazást. 41 szavazatot adtak le 40 mellette, 0 ellene, egy tartózkodás. Ezzel a határozat tervezetet elfogadtuk, nem nekem kell köszönetet mondani, hanem azoknak, akik dolgoztak rajta, ez a szakbizottság munkája, különösen Brun Filip asszonyé. Elnök úr, egy ügyrendi kérdésem van ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, hogy későn adják be módosító indítványokat és a tanulságokról. Szeretnék világosan fogalmazni, milyen tanulságok vannak ebből. Elfogadom, hogy hasznos hogyha megvitatjuk a módosító indítványokat, és az is hasznos, hogyha a titkárság késői határidőt ad, hogy többet tudjunk dolgozni a módosítókon, de talán egy tanulság az, hogy nem szabad 7 órára tenni a határidőt a szavazás előtti estére. Talán egy kicsit kevesebb időnk lesz a módosításokra, hogy aztán mindenki meg tudja vitatni a későbbiekben. Igen, igaza van, mondja az elnök. Én is azt mondom, ez a tanulság, Leider úrral egyetértek, hogy még a határozatok esetében is jó az, hogyha vitára bocsátjuk a módosító indítványokat, amelyekről aztán szavaznunk kell a következő napon. Én ebből indulok ki, és ehhez kell igazítani a határidőket, erről beszélhetünk később, de nagyon fontos, hogy megtárgyaljuk a módosító indítványokat. Ezzel a szavazást lezárom, és nézzük a következő napi rendi pontot.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 a következő napi rendi pont bizonyos költségtípusokról szól, ez eszából támogatható új költségtípusok. A 2006 1081 per LK rendelet módosításáról van szó. Karen Jöns a jelentéstevő, ön jön szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a javaslatban egy intézkedésről van szó, amely az Európai Konjunktúra Program részét képezi. És összességében itt arról van szó, hogy az Európai Szociális Alapból való pénzek lehívhatása, lehívásának lehetőségét egyszerűsítsük és könnyítsük meg, gyorsítsuk fel, erre mindenképpen szükség van most. A bizottság javaslatát jónak tartom. Ez olyan dolog, amelyet mi az Európai Parlament és a bizottság részéről folyamatosan követeltünk az Európai Bizottságtól és a tanácstól. És hát egy kicsit sajnálatosnak tartom, hogy éppen most a válságban adják be a derekukat, és most hajlandók egy kicsit leépíteni a bürokráciát. Röviden hadd mondjam el, hogy miről is van szó. Most a jóváhagyott eszközöket csak nagyon korlátozott esetben lehet előre kifizetni. Az új szabályozás kiterjeszti azt a lehetős, ezt a lehetőséget, azt a lehetőséget, hogy előlegeket, hogy előleget fizessünk pályázóknak, mégpedig a közvetett és a közvetlen költségekre összegeket állapítsunk meg, illetve általány alapú kifizetésekre kerüljön, általány összegekre kerüljön sor 50 ezer euróig. Elmondom azt is, hogy egy kicsit Hát bizonytalan voltam az elején, a költségvetés szempontjából ezt ugye ellenőrizni kell, de a tagállamokban számos nemzeti hatósággal egyeztettünk, és a saját költségvetési ellenőrzési szakembereinket is megkérdeztük, illetve az Európai Bizottsággal is egyeztettünk. És hát meggyőztek engem arról, hogy az ellenőrzés gyakorlatilag megvalósul. Az én problémám az volt, hogy az általány összegeknél nem volt maximum összeg. Azt hiszem, hogy mindemellett ezeket ezeket megszavazhatjuk, mert mind az általány alapú kifizetések, mind az általány összegek olyanok, amelyeket a tagállamok önmaguk határoznak meg tehát nem a pályázó maga, hanem a tagállamok. A tagállamok határozzák ezeket meg, és ők a saját kalkulációikat, vagy a számításaikat be kell, hogy nyújtsák az Európai Bizottsághoz, amely aztán ezt ellenőrzi. És aztán ebben szerepel az is, hogy a benyújtott javaslat mindenképpen igazságos, kiegyensúlyozott és ellenőrizhető kell, hogy legyen. Én abból indulok ki, hogy a tagállamok ezt, tehát tisztességes, méltányos és ellenőrizhető kell, hogy legyen. A tagállamok nyilván ezt betartják. Hogyha ezt nem szavazzuk meg, akkor valóban nem jutunk előre. Egy lépés sem, úgyhogy gyors döntésre van szükség. Nem nyújtottam be módosító javaslatot, meggyőztek arról, hogy nem kell benyújtani javaslatokat. Remélem, hogy sikerült önöket is meggyőznöm arról, hogy nem kell benyújtani javaslatokat, és minél hamarabb le tudjuk zárni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Elnök. A koordinátorokkal is megbeszéltük már ezt, ugye, hogyha őszinték vagyunk, ezt is el kell mondanunk. Azt hiszem, hogy Jönsz asszony teljesen világosan fogalmazott, és természetesen fontos az, hogy tudjuk ellenőrizni, hogyan használják fel a pénzeszközöket. De nagyon nagy szükség van ezekre az eszközökre, és nem fogadhatjuk el, hogy a parlament még tovább halogassa ezeket a folyamatokat. A tagállamoknak gyorsan kell reagálniuk. Azt Tudom, hogy a koordinátorok ülésén pontosan ez a pont felmerült, és ebben egyet is értettek a koordinátorok, de igaza van Jönsz asszonynak is, alapvetően lehetővé kell tenni az ellenőrzéseket. A tagállamok pénzeszközeiről van itt szó, nagyon gyorsan kifizetik ezeket. Manur, de előtte még Stauner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelentéstevő asszonynak mondom, hogy egyetértek alapvetően azzal, amit a jelentéstevő elmondott, ezen módosítás esetében megfelelő kiegyensúlyozott megoldást kell eh, találni. Egyrészt ugye azt eh, célozzuk, hogy az eszából a pénzeszközöket minél gyorsabban ki lehessen fizetni, másik oldalon pedig eh, hát értelmes ellenőrzést kell lehetővé tenni, anélkül, hogy minden bürokratikus lépést itt betartsunk, amire lehetőség van. Tehát valamilyen kiegyensúlyozott megoldást kell találni. Nekem is az a véleményem, hogy eh, ilyen általány összegekre szükség van, mindenképpen fontos az, hogy eh, ne kelljen már minden egyes villamosjegyet eh, bemutatni a kifizetéshez. Ahogy tegnap is láttunk számos pályázatban, Spidla úr is beszélt erről, hogy a Leonardo programban gyakran er- ez a helyzet nem kell az embereket ilyesmivel terhelni. Úgyhogy fontos az összegek jóváhagyása, és a tagállamok felelősség tudatára kell appellálni, és abból kiindulni, hogy azokat a pénzeszközöket, amelyeket társfinanszíroznak, azokért felelősséget is vállalnak. Én fő, főleg amiatt aggódom egy picit, és ezt még nem sikerült teljesen megnéznem, hogy a globális pénzügyi válság és az európai pénzügyi válság miatt sikerül-e az ESA és a globalizációs kiigazítási alap között valamilyen kiigazítást találni, vagy ezeket összehangolni. Én kicsit attól félek, hogy egy ugyanazon intézkedéseket támogató párhuzamos két eszközről van szó ne, ne ez legyen a helyzet. Talán egy kicsit pontosabban kellene a globalizációs alap esetében a definíciókat meghatározni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mannur. Köszönöm szépen, elnök úr. Szinte mindig sor kerül erre, és most is így van. Karin Jons meggyőzött engem de, kedves Karin, hogyha te azt mondod, hogy nem kell módosító javaslatokat benyújtani, akkor rendben. Az ellenőrzést megfelelően végrehajtják, ez, ez is rendben van, ezt garantálják, és ami az eszát illeti, nagyon fontos elem ez a válság idején is. A pénzeszközöket arra kell most itt használni, hogy a e, munkavállalók továbbképzését tudjuk finanszírozni hogyha rövidített munkaidőben dolgoznak, akkor a munkaidőjük többi részét a továbbképzéssel lehet fordítani, és a tagállamok is ezért felelősek. Az általány összegeket illetően teljesen igaza van Stauner asszonynak, talán Stolber urat emlékeztethetné erre, aki éppen a bürokrácia leépítéséért küzd. A bürokratikus lépéseket csökkenteni lehetne az általány összegek bevezetésével a bürokráciát ezzel csökkenteni tudnánk. A két hölgy engem meggyőzött, mint Gabival, mint pedig Kárinnal egyetértek. Elnök, nincs további hozzászólás, de talán én szeretnék hozzászólni. De van mégis, Léden, Léden úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan hadd szóljak én is az irányba hatnék, amit az imént hallottam. Véletlenül történt, de, de Franciaországban olyan egyesületekkel voltak eh, találkozóim, amelyek az eszát alkalmazzák a különböző eh, programjaikban nehézségekkel találkoztam, és azt gondolom, hogy ezek főleg francia administratív problémák, bürokratikus problémák. Milyen problémákkal találkoztam? Először is igen, kései kifizetésekről van szó az egyesületeknél. Az egyesületek nagyon kevés likviditással rendelkeznek. Hogyha ilyen késések merülnek fel, akkor egyszerűen le kell állniuk az egyesületeknek a munkájukkal. Az eszából nem tudják lehívni az összegeket, és az esza, valamint a francia állam is kéri a különböző szociális járulékok befizetésének lepapírozását. Másrészt pedig úgy érzik az egyesületek felhasználóként, hogy túlzottan komplex az ESSA lehívásának lehetősége. Néha az egyesületek tagsága sem igazán képzett arra, hogy az alapokkal ö, ö, foglalkozzon. Nem eléggé gyorsak, de sem a tagállami szinten, sem az EU-s szinten nem elég gyorsan kezelhető az ESZA, és hasznos lenne talán egy képzésben részesíteni mind a tagállami, ö, ö, tagállami tisztviselőket, mind pedig a felhasználókat annak érdekében, hogy valóban a terepen felhasználóbarát módon lehessen alkalmazni az ESZA alapokat. Köszönöm. Rendben. Akkor szeretne még egyszer hangsúlyozni azt, amit már mindenki elmondott. Svédországban én sokáig dolgoztam ezen a területen, és ahogy Leidő úr is mondta, találkoztam néhány pályázóval, aki úgy érezte, hogy elriasztja őt ez a e, rendkívül bonyolult pályázati eljárás. Tehát valódi tanácsadói irodák jöttek létre, hogy tanácsot adjanak a e, pályázóknak. Ez oda vezet, hogy a tanácsadó irodák nyújtják be a pályázatokat, ők pályáznak, nem is a valódi e, érdekelt felek. Ami a részleteket illeti, annyira bonyolult az eljárás, hogy sokan nem is nyújtanak be pályázatokat, holott nagyon-nagyon értelmes támogatási lehetőségekről van szó, például a szakmai továbbképzés terén. A bürokráciát mindenképpen csökkenteni kell, olyan helyzetet kell létrehozni, amelyben több személyt vagy többen végeznek tájékoztatási tevékenységet. Az Európai Bizottságtól nincs itt senki, bár megadtam volna a szót szívesen nekik, de úgy látszik, hogy mégis van itt valaki. De, mégis itt van valaki az Európai Bizottság részéről, engem máshogy tájékoztattak, sok szeretettel köszöntöm Önt, Öné a szó. Uh, Köszönöm szépen. Csak néhány szót hadd szóljak a témával kapcsolatban értjük, tudjuk, hogy milyen nehézségek merülnek fel a strukturális alapok és a szociális alap végrehajtása kapcsán. És pontosan emiatt eh, javasoljuk ennek a javaslatnak a módosítását. Reméljük, hogy ez majd megoldja a problémákat. Általában kisebb projektek és a kis NGO-k küzdenek ilyen problémákkal, és az ő számukra nagy egyszerűsítő lépéseket tervezünk. Ami az ESA végrehajtását illeti, ez számukra annyira bonyolult, illetve a regionális fejlesztési alap. Ez azért annyira bonyolult, mert a költségek általában alacsonyak, és ezért rengeteg számla érkezik. Amikor a valódi költségekről beszélünk, és az elszámolásról beszélünk, az ezzel kapcsolatos munka, az elszámolással kapcsolatos munka dimenziójában meghaladja magának a projektnek a volumenét. Két lehetés van, eddig is már létezett a közvetett költségeknek, rá, a közvetett költségekre vonatkozó általányalapú kifizetés, illetve az általányösszegek is érvényesek lesznek most majd, vagy javaslatainkat ez is képezi. Hogyha van egyéb kérdés, akkor szívesen megválaszolom ezeket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor megadom a szót jön asszonynak, hogy zárja le a vitát. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, akik osztják a véleményemet és egyetértenek velem ebben az eljárásban. Szeretnék arra is utalni, hogy felmerültek olyan gondolatok is, hogy ez majd a következő lépés lesz, hogy egyes tartalmi finomításokat is lehetne a jelenlegi válság tükrében hozni. Ez majd a következő lépés lenne tehát. és az alappal akkor még egyszer szembenéznénk, illetve az ezzel kapcsolatos problémákkal megnéznénk, hogy mit lehetne tartalmilag, érdemileg változtatni. Azt hiszem, hogy minden oldal egyetért abban, hogy a jövőben további egyszerűsítéseket végezzünk el, de itt most csak az első lépésről van szó. Köszönöm a támogatásukat. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezzel ennek a napirendi pontnak a vitáját lezártuk, és következik illetve a következő ülésen majd szavazunk erről a kérdésről, március másodikán. Ezzel lezárom a vitát. Most pedig még egy dolgot hadd mondjak el a napi rendel kapcsolatban. Sokkal gyorsabban sikerült szavazni, mint ahogy ezt eredetileg gondoltunk. Azt gondoltuk, hogy a betegjogokról is szavaznunk kell. Madeira asszonynal egyeztettem, mindenképpen van rá lehetőség, hogy az ő jelentését ma délelőtt vagy délután napirendre tűzzük, és az ő javaslatát, amely a női egészségi állapotáról vonatkozik, hogy ezt még akár ma délelőtt napirendre tűzhetjük. Sauner asszonyt kérdezem, hogy a globalizációs alapról szóló vitát ma délelőtt lefolytathatjuk-e, ezzel egyetérte. Természetesen a árnyék jelentéstevőket is tájékoztatni kell erről, de majd meglátjuk. És természetesen a bizottságot is tájékoztatnunk kell. Talán a globalizációs alap nál kicsit nehezebb helyzetben leszünk, mert ez a mi hatáskörünkbe tartozik, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak délután kellene ezt napirendre tűzni, de Madeira asszony jelentése a várandós gyermekegyes vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javításáról talán ma délelőtt napirendre kerülhet. A következő pont a 22-es közös bevándorlási politika Európa számára elvek, fellépések és eszközök. Madeira asszony a LIBE bizottság részére készített véleményt, tessék önél szó. Muito obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm azt is, hogy előre hozta ezt a napi rendi pontot ma. Szeretném, hogyha az Európai Parlament küldöttségével Gázába látogathatnék, és a két jelentéssel is szeretnék ma eszmét cserélni a kollégáimmal, hiszen megérdemlik ezek a jelentések, hogy tárgyalást folytassunk róluk. Ami a közös bevándorlási politikára vonatkozó jelentést illeti, erről már szóltam itt egy eszmecsere során a szakbizottságban, Igazából eredetileg teljesen más formációban indítottuk útjára ezt a jelentést, de azóta beütött a gazdasági válság és a bevándorlási közös európai politikáról kívántunk szólni. A következmények természetesen éreztették hatásukat azzal kapcsolatban is, hogy hogyan látják egyesek és mások gazdaság és politikai téren is a változásokat. A véleményem viszont nem változott, úgy gondolom, hogy a közös bevándorlási politika alapvető fontossággal bír, tiszteletben kell tartani az európai állampolgárokat és a polgárokat általában, és én olyan véleményeket hallottam, melyek alapján a módosító, jelen, módosítókat beterjesztő kollégáim is osztják ezt a véleményemet, úgyhogy nem gondolom, hogy komoly problémát okoznak majd a módosító javaslatok. Egyetlen beterjesztett módosítóval sincs tehát gondom. Talán néhány javaslat kicsit korlátozó jellegű, véleményem szerint. Különösen azon célok függvényében, amelyeket saját magunk elé tűztünk. De hát abszolút nem kontraproduktívak, csak túlzottan korlátozó jellegűek, amint mondtam már. A többi módosító javaslattal kapcsolatban az a véleményem, hogy végül is konszenzusra tudunk jutni. Egy pontosítással szeretnék élni, valamit ugyanis nem értettem kristálytisztán. Fontos lenne tehát pontosítanunk. Annak érdekében, hogy megfelelően tudjunk szavazni, Moren asszony 20-as módosítójáról van szó. Itt ő felelősöket említ a módosítójában, a helyi regionális képzésről beszél, valamint De Nem igazán értem, hogy most itt limitatív jellegű -e mindez, vagy egyszerűen csak példaértékű a felsorolása Moren asszonynak. Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy túlzottan korlátozó jellegű ez a javaslat itt, és annak kockázat áll fenn, hogy a koordinációt, mint olyat, megnehezíti a javaslat. Úgy vélem, hogy itt valahol a céljainkat egy kicsit ö, korlátozzuk. Tehát szeretném, hogyha Moren asszony a szándékáról tisztában szólna, így én is instrukciókat kapok tőle. Köszönöm. Köszönöm szépen Madeira asszonynak. Moren asszony nincsen a körünkben, úgyhogy sajnos nem tud választ adni a kérdésére, de most megadom a lehetőséget a többi felszólalónak, de úgy látom nem jelentkezik senki. A bizottsághoz fordulok, kíván-e szólni? Úgy látom nem. Pányetopulosz asszony. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Madeira asszonynak mert nagyon érzékenyen állt hozzá, és ez tükröződik a, a jelentésből is. Azt gondolom, hogy talán Moren asszonyjal kellene egyeztetnie, lehet, hogy egyszerűen csak félrecsúszott a fordítás. Madeira asszonyhoz számos módosító érkezett be, amely igazából inkább a kulturális aspektusokra és a képzésre helyezik a hangsúlyt. kihangsúlyozzák ez a módosítókban azok beterjesztői a képzés és a kulturális dimenzió fontosságát e problematikának. Egyéb iránt viszont azt gondolom, hogy jó munkát végeztünk együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Panyatopoulos asszony. Továbbra is várom az észrevételeket, úgy látom senki nem jelentkezik, Madeira asszony lezárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, kedves kollégáim, én is úgy érzem, hogy nagyjából és egészében egyetértünk. Ezt mondtam az imént, és ami Moren asszony módosítóját illeti, lehet, hogy tényleg csak a fordítást csúszott félre, úgyhogy majd egyeztetek vele. Azt gondolom, hogy semmilyen komoly problémával nem állunk itt szemben. Úgyhogy a szakbizottságunk véleménye teljesen világos lesz az Európai Unió irányába, és a bizottságunk a migrációs politikát az európai szociális modell tartása mellett teljesítheti ki. Köszönöm. Ezzel lezárhatjuk a vitát és szavazunk majd március másodikán erről a véleményről. Lépjünk tovább a következő témakörre. Panyatopulosz asszony témája ez, pedig a munkaidő szervezése az közúti szállításban résztvevő munkavállalók esetében öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ötvenkét módosító javaslatot kaptunk be, volt már alkalmunk a jelentésről magáról szólni. A fő téma e jelentésben talán érdemben nem is emlékeztetnék erre magáról a tervezetről. Egyszerűen csak a módosítókra koncentrálnék. Most a kilences módosító, elutasító módosító a bizottság javaslatát ö, utasítja el. Én a kollégáim bölcsességére ö, hivatkozom most, és a kezükbe teszem ennek a módosítónak a sorsát. Azt gondolom, hogy a végrehajtása ö, e, ennek a az irányelvnek ismeretes. Lehet, hogyha magának, a bizottságnak, a javaslatai nem is mindig teljesen világosak. Úgy érzem, hogy nem igazán mindig kielégítő a 2002-es irányelv végrehajtása százszázalékosan kielégítően, ezt minnyáján elismertük. Hogyha a bizottság javaslatát elutasítjuk, akkor valahol egyszerűen véget vetünk ezzel az eszmecserének. Úgyhogy a 9-es módosító, amely elutasítja magát a bizottsági javaslatot, azt gondolom, hogy nem igazán helyén való, inkább javítani kellene a bizottság javaslatán. Egy másik módosító pedig arra vonatkozik, hogy a független munkavállalókat is illesszük be a hatájába ennek az instrumentumnak. Ez valóban megérdemli ez a javaslat azt, hogy vitát folytassunk róla. Vannak itt azért félreértések, valódi cserére van szó, mélyreható cserére. Nem pedig arra, hogy itt most olyan végleges politikus álláspontokat foglaljunk, igazából azt vizsgáljuk itt meg, hogy a független egyéni munkavállaló alatt mit értünk. Itt valahol áll dolgokról is beszélünk, amikor igazából nem valódi ö, ö, önálló vállalkozóról, hanem hamis önálló vállalkozókról beszélünk, hogy az mit jelent. Ezt kellene körbejárnunk. Tisztelt elnök úr, most mi vitát folytatunk, vagy sem? Elnézést. Uh, A ma délelőtti munka rendjéről beszélnék. Steven News. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy az, hogy most az önfoglalkoztatókat befogadják, kizárják, ez alapvető fontosságú, ami a biztonságot illeti. Even use. Eh, eh, eh, Elnézést kérek, én még nem fejeztem be a bevezetőmet, elnök úr. Nem fejeztem be a mondandómat. Mi? Go on then. Elnézést, így az elnök. Egy kicsit zavaró volt. I, I speak Az elnök. Volt egy kis zavar, mivel szó volt itt a terhes nők munkavédelméről és biztonságáról, hogy akkor délelőtt erről beszélünk, és volt itt egy kis zavar, néhány tag arról panaszkodott, hogy szeretné, hogyha délután kerülne ez sorra, úgyhogy lehet, hogy a sorrendet megint meg kell változtatni. Persze nem könnyű a renden változtatni menet közben. Most arról szól ez a kis zavar, hogy Néhányan arra számítottak, hogy ez később kerül sorra, majd visszatérünk erre. Panitopoulos asszonyon él. Kérje Prodre, mert a mi Tisztelt elnök úr! Mivel nincs a fülén a fülhallgató, ezért nem hallja, hogy miről van szó. Elnézést kérek, de én még nem fejeztem be a módosítók vizsgálatát és annak prezentációját. Elnézést kérek, aztán elveszít tőlem a mikrofont, megadja a kollégának, de hát most térjünk vissza a 12-es módosítóra, amely a, az, önáll, a, az önálló munkavállalókat is bekívánja illeszteni a hatályba. Nos, hát miért is ne? A kis- és középvállalkozások felállítása az mindenki számára szimpatikus gondolat, hiszen itt egy egészséges versenyhelyzetet támogatunk ezzel minnyáján a versenyhelyzet torzulását kívánjuk elkerülni a hamisan utazónáló vállalkozók elutasításával. Erre megoldást kell találnunk, oly módon, hogy sikerüljön kizárnunk a hamis önálló vállalkozókat és hogy a megfelelő jogok betartása, kerül, betartása megtörténjen. Röviden, hadd szóljak a, arról, hogy a vezetési idő és a vezetési körülmények hogyan történnek meg. Egy rendelet már hatályos e területen, és ezen aspektusokat már lefedi ez a rendelet. Úgyhogy kicsit furcsálom azt, hogy vannak olyan módosítók, amelyek ezen adott kérdésekre vonatkoznak, és a régi szöveggel foglalkoznak. Vannak olyan módosító javaslatok is, amelyek az 1993-as irányelvre utalnak. Ezt nem igazán értem. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban magyarázattal szolgálnának a kollégák. Hogyha a tagállamoknak nem adjuk meg a lehetőséget, hogy felszólítsák a gépjárművezetőket, amikor a feltételek nem megfelelőek, hát ezzel kapcsolatban javítanunk kellene a jelenlegi helyzeten, felhívást kellene intéznünk a tagállamok felé ez irányba. Itt most a 14-es módosítóra gondolok, ezt javítani kellene, hogyha az az elképzelésünk, hogy a tagállamokat kérjük fel arra, hogy saját ö, ö, saját ö, bevett szokásaik ö, betartása mellett így szeretnének eljárni. El lehetne azt is képzelni, hogy a független munkavállalókkal kapcsolatban is ez így járjunk el. Hughes úrhoz tenném föl a következő kérdést. Ha jól tudom, akkor az ő államában a jogszabályok lefedik a, az önálló munkavállalókat is, de ez nem minden tagállamban van így. A nemzeti hagyományok eltérőek, ezért rugalmasságot kell biztosítanunk, és egy olyan irányelvet kell elfogadnunk, amelyet minden egyes tagállamban végre lehet hajtani és amelyet nem kell aztán megkerülni majd annak érdekében, hogy az egészséges versenyt nehogy alássuk. Úgyhogy mindenféle ö, eszmecserére nyitott vagyok, ma délután is, annak érdekében, hogy jó eredményt érjünk el a munkavállalók felé, hiszen róluk, az utazó munkavállalókról beszélünk, és maguk a munkavállalók azok, a ö, munkavállalók, akik az irányelvet alkalmazzák ellenőrzéssel, nemzeti hatósági ellenőrzéssel együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stephen Hughes, majd later úr. Thanks very much, Chairman. And thanks to the... Köszönöm szépen, és köszönöm az előadó munkáját is. 2001-2002-ben úgy döntöttünk, hogy kiterjesztjük a munkaidőrezsimet a közúti szállításra is, és akkor is szóba került az önfoglalkoztató bevonása vagy kizárása a hatályból. Ez elsősorban politikai kérdés, és akkor, amikor erről volt szó, a bizottság nagyon világosan fogalmazott a tekintetben, hogy az önfoglalkoztatókra is vonatkoztatni kell ezt a jogszabályt, a, az egészségbiztonsági jog alap, alapján. Két évvel korábban a bizottság készített egy tanulmányt a tekintetben, hogy bevonják-e, vagy ő vagy sem őket, és végül is két éve nem készült el ez a tanulmány, hanem egy néhány hónappal ezelőtt, és a jelentésből kiderül, hogy nagyon fontos érvek szólnak amellett, hogy vonatkozzon a hatály a, az önfoglalkoztatókra, és az ajánlás végső soron az, hogy talán az önfoglalkoztatókat mégis ki kellene zárni a hatályból. Felolvasok egy részt a tanulmányból, azt mondja, hogy az jelenleti javaslatban, az irányelvjavaslattal kapcsolatban a bizottság amellett volt, hogy kizárják az önfoglalkoztatókat több okból, az ö, vezetési idővel kapcsolatos irányelv, illetve rendelet összefüggésében, illetve hogy elkerüljék ennek az iparágnak a szétforgácsolódását, illetve hogy megfelelő verseny folyjon ebben az ágazatban, javuljon a biztonság jobb, munkakörülmények legyenek, és ez az egész közúti szállítási szegmensben érvényesüljön. Semmi nem változott a bizottság hozzáállásában. Ha elolvassuk a tanulmányt, ebből az látszik, hogy az önfoglalkoztatók bevonása mellett szól a tanulmány, hiszen a fáradtság az veszélyt jelent magára a gépkocsi vezetőre és a többi vezetőre is. Én nem látom a visszapillantó tükrömből, hogy önfoglalkoztató, vagy pedig foglalkoztatott a sofőr, aki mögöttem vezet már Isten tudja hány órája. A jelenlegi rendelet az operációs biztonságon alapul, és megengedi, hogy akár 87 órát vezessen valaki egy héten, de ez nem biztonságos. Az én módosításom pontosan arra vonatkozik, hogy fordítsuk ezt meg, és vonatkozzon az önfoglalkoztatókra is a jogszabály, és a bizottságot is arra biztatnám, hogy fogadja el ezt az elképzelést. Kom 2007 266 a tanulmány száma. ajánlom mindenkinek figyelmébe, Érdekes, hogy a tanulmány ellenére a bizottság továbbra is ki akarja zárni a hatályból az önfoglalkoztatókat. Természetesen definiálnunk kell a valódi önfoglalkoztatást és az áll önfoglalkoztatást. Az a definíció, amely 2002-ben működött, nagyon jól szolgált minket, a megfelelő szabályokon, törvényeken alapult a definíció tekintetében. Pontosan, szigorúan meghatározza az önfoglalkoztatás fogalmát ez a megfogalmazás és megkülönbözteti az áll önfoglalkoztatást és a valós önfoglalkoztatást a munkavállalók száma tekintetében. Az eredeti irányelvben megoldást találtunk az administratív munkára, illetve az önfoglalkoztatók tekintetében úgy, vet, úgy fogalmaztunk, hogy az administratív munkát nem foglaljuk bele a munkaidőbe, úgyhogy ezt külön választottuk, ez az irányelvben szerepel az eredetiben. Az irányelvet úgy alakították ki, hogy lehetővé tegye azt, hogy az önfoglalkoztatókat is bevonják idén áprilisban a hatályba. A bizottsági javaslatot el kell utasítanunk, mert úgy érzem, hogy a parlamenttel nem voltak tisztességesek e tekintetben, és az általam olvasott tények, feltárások nem támogatják a bizottság véleményét és vélemény változtatását, és az egyeztetési eljárásban úgy érzem, hogy itt volt egy kis méltánytalanság. Őszintén szólva, nincs szükségünk a bizottságra az egyeztetésben jobb, hogyha egyenesen a bizottsággal egyeztet, illetve a tanácsra egyeztetünk. Az én álláspontom világos, a bizottsági javaslatot utasítsuk el a szavazatban, szavazásban, és az ajánlásunk az legyen, hogy az önfoglalkoztatókra is vonatkozzon a hatály. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lédő úr, de egy dolgot hadd mondjak el, még mielőtt tovább megyünk. Az volt a szándékom, Még ma eh, délelőtt térjünk rá Madeira asszony második jelentésére, de egyesek itt eh, panaszkodtak, azt mondták, hogy még nem készültek fel, elegendő, eléggé, úgyhogy jobb lenne, hogyha délután maradna ez a napi rendi pont. Mindig van probléma, hogyha valaki a napi rendet meg akarja változtatni. Ma délutánra kell hagyni tehát ezt a pontot. Kár, nem kellett olyan sok időt töltenünk a szavazással, mert Bogetúr úr jelentéséről nem szavaztunk, ezért maradt volna időnk, de egyébként nem is kértem volna a ö, napirend módosítását. Azt gondoltam, hogy talán sikerül, de úgy látszik, hogy nem. Madeira asszony, tessék. Elnök úr, már elmondtam, ezt nagyon sajnálom, hogy nem reagáltak múlt héten a kérésemre és a felvetésemre. Kértem, hogy módosítsuk a napi rendet, és eddig soha nem utasították el egyetlen jelentéstevő kérését sem, aki a, szerette volna módosítani a napirendet. Lehet, hogy most én vagyok az első a történelemben, akinek a kérését elutasítják. Minden esetre sajnálom, hogy ilyen rugalmatlanságról tettek tanúbizonyságot az egész napirendnek az a lényege, ugye, hogy működjön a dolog, pörögjön a dolog, nem az, hogy, hogy megváltoztathatatlan keretek közé szorítjuk a napirendet és a munkánkat. Sajnálom. Will not floor. Eh, uh, Madeira, Ert önskemål förra veckan var att flytta det till tisdagen. Elnök, a múlt heti kérése az volt, hogy kedden kerüljön napirendre az ön jelentése, legalábbis én ezt a kérést kaptam. Nagyon hosszú volt a napirend, nagyon sok dologról kellett szavazni. Ma délelőtt ezért gondoltuk azt, hogy a munkaidő irányelvről 18 órától vitázunk. Teljesen más kérdés volt ez tehát, és én ezt elutasítottam, mert egyáltalán nem tűnt lehető, nem tűnt megvalósíthatónak az, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Ma azonban máshogy alakult a helyzet, és akár um, mód is lett volna arra, hogy az ön pontját, az ön jelentését napirendre tűzzük, megpróbáltam ezt, a többi képviselő ezzel nem értett egyet, szerettek, szerettek volna több időt fordítani erre a kérdésre, ma délután több időnk lesz rá, ezért döntöttem így, hogy nem változtatjuk meg a, módosi, a, a napi rendet. Két dologról beszél ön azonban. Az egyik az az, hogy ön azt kérte eredetileg, hogy kedden tűzzük napirendre ezt a kérdést, de ott nagyon sűrű volt a napirendünk, ezt képtelenség volt megoldani, úgyhogy szerintem hagyjuk az eredeti eh, formájában a napirendet, tűzzük délután napirendre eh, ezt a kérdést. Nagyon sajnálom, hogyha ezzel kellemetlenséget okozok. Mindenkit eh, tájékoztatok arra, hogy arról, hogy a napirendet betartjuk. Leidő úr következik. Oh, Elnök úr, mivel most éppen elfecséreljük azt az időt, amit a Bragetto jelentéssel nyertünk volna, akkor most mindjárt a jelentésre térek, rövid leszek. Ugyan nem tudtam, amikor feliratkoztam a listára, én ugyanazt akartam mondani, amit Steven Hughes úr elmondott. A legfontosabb kérdés ugyanis számunkra a munkavállalók egészsége, biztonsága és a, a gépjárművezetők közutakon járó emberek egészsége biztonsága. Teljesen mindegy, hogy most egy vállalat bérből és fizetésből álló munkavállalójáról, vagy egy önfoglalkoztató sofőrről van ez szó, az teljesen abszolút nem számít. Ami lényeg, az az, hogy a munkakörülmények olyanok legyenek, amelyben biztonságosan tud vezetni. Miért kell most a bizottság szempontjából változtatni. Ha pedig változtatni kell, módosítani kell, akkor ismernünk kell az okokat, hogy miért. A hatály ö, világosabb ö, meghatározása. És hogy kizárjuk az önfoglalkoztatókat? Túl egyszerű, túl gyorsan akarja ezt a bizottság megoldani. Másodszorban nem igazán értem, hogy mi a, a helyváltoztató mobil és önfoglalkoztató munkavállalók között. Az önfoglalkoztatót azt tudjuk, hogy mit értünk az előtt, de mit értünk a helyváltoztató mobil vagy utazó munkavállalók között. A munkavállalók azok a munkavállalók, a mobil munkavállalók, akik utaznak. Hát de minden gépjárművezető utazik, útomban, tehát mobilis. Úgyhogy én azt az irányvonalat védem, hogy az önfoglalkoztatókat az irányelv hatájába be kell illeszteni, és szükséges, hogy amennyiben a bizottság szeretné, hogy az álláspontunkat megváltoztassuk, magyarázza meg nekünk, hogy most hirtelen miért kéri azt, hogy zárjuk ki a hatály alól azon foglalkoztató sofőröket. Köszönöm. Mindjárt megadom a szót az Európai Bizottságnak is. Madeira asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy elhangzott, az ügyrendi pontok előnyt élveznek minden vitában. Csak tisztázni szerettem volna, hogy mindamellett, hogy tiszteletben tartom, amit ön mond, de még egyszer szerettem volna hangsúlyozni, hogy a következő szakbizottsági ülésen mindig tartsák be, ne módosítsák a napirendet, akkor, hogyha valaki egyetlen képviselő is ellenzi a napirend módosítását. Ezt szerettem volna tisztázni. A másik dolog, amit el akartam mondani, szerettem volna tudni, mivel most itt ülünk a szakbizottságban, szerettem volna tudni, mi lesz a következő eljárás. 24-estől a 31-es napirendi pontig minden marad a régiben? Csak azért, hogy világos legyen, mert most már tényleg nem tudom, hogy milyen sorrendben haladunk. We a következő pontokat, amelyek még a napirenden szerepelnek, olyan sorrendben és akkor tűzzük napirendre, ahogy ezek a napirenden szerepelnek. Most lezárjuk majd nem sokára a mostani napirendi pontot, aztán a Krémelsz és a Lambert jelentések következnek, és aztán a többi pont. Délután Stauner asszony, Madera asszony és a tanulmány bemutatása, és utána lesz a koordinátorok ülése, ez a helyzet. Akkor most folytatjuk. Krémers úr szerepel még a napi renden, és aztán Figurédo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden. Elvben Stephen Hughes javaslatát támogatni tudom, de egy dolgot szeretnék felvetni, mivel Hát eléggé furcsa az, hogy egy specifikus pont az önálló vállalkozó személyek kérdése felmerül itt. Hogyha emlékeznek rá, néhány évvel ezelőtt készült egy tanulmány arról, hogy mi mindenre van szükség a munkajogban. Számos szervezet azt kérte, hogy külön eszközben világ, tegyük világossá, hogy mi a munkaviszony és mi az önfoglalkoztatás. Tisztázzuk, hogy nehogy sor kerüljön ennek a második státusznak, státusza való visszaélésre. Nagyon örülök, hogy ez most nem szerep, örültem volna, hogy ez most nem szerepel itt, hogyha megnézzük, azt, hogy az ILO milyen feladatokat végzett, milyen munkát végzett ezen a területen, nem hiszem, hogy ilyen specifikus eszköz témáját kellene, hogy képezze ez a kérdés. Szerintem ezt, ezt, ezt külön kellene kezelni teljesen. Köszönöm szépen, Krémers úr, Figueiredo asszony, és aztán Van Lanka asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Igazából néhány évvel ezelőtt ezt a vitát itt már lefolytattuk. És az a benyomásom, hogy most visszalépünk ahhoz képest, amit akkor, annó eldöntöttünk. Akkor azt mondtuk, hogy az önfoglalkoztató munkavállalókat beillesztjük a hatályba, kemény vita folyt akkor, erről ezt a gondolatot foggalkörömmel védtük, aztán a bizottság azt mondta, hogy igen, nem, de aztán átmeneti időszakra van szükségünk, majd aztán pedig meglátjuk. És hogy majd később tűzzük mindezt napirendre. Most viszont visszalépünk. Most visszatérünk a régmúlt béli vitához úgy, mintha azóta semmi nem történt volna. Ez nem korrekt a bizottság részéről. Biztosan nem ugyanazok a döntéshozók most, mint akkor, de Függetlenül ettől az a véleményem, hogy ez nem tisztességes, nem korrekt dolog, ilyen javaslattal elénk állni. Ezért vagyunk ellene ennek a bizottsági javaslatnak. Hiszen itt most regresszióról, eh, visszalépésről van szó. Valamikor elfogadtunk valamit itt a parlamentben. Akkor követtük a bizottság által ö, kifejtetteket, elmondtuk a véleményünket, azt hittük, hogy a probléma megoldásra került. Most viszont mindent felborít a bizottság, és éveket lépünk vissza, úgyhogy nem akarjuk elfogadni ezt a javaslatot és a mi parlamenti javaslatunk pontosan másik irányba hat. És ez felel meg annak, amit annak idején már elmondtunk, megvitattunk és elfogadtunk. Úgyhogy szükséges szavatolni a munkavállalók jogait, szükséges az is, hogy vége legyen ennek a fajta áll, független munkavállalásnak, és igenis, a jogokat és a személyek biztonságát, valamint a közutakon közlekedő személyek biztonságát garantálni kell. Az olyan sofőrök, akik rossz körülmények között ö, dolgoznak, nem biztonságos körülmények között vezetnek, mindenki számára veszélyesek a közutakon, ezért egyáltalán nem tetszik a bizottság, az Európai Bizottság javaslata. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fanlanka aztán következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégákhoz csatlakozni tudok, akik azt mondták, hogy teljesen abszurd különbséget tenni e, a az önálló vállalkozó és csak látszólag önálló vállalkozó e, munkavállalók között. Itt arról van szó, hogy a biztonságukat e, garantálni kell a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet folytató személyeknek, és az ő környezetükben dolgozók biztonságát garantálni kell, és ez a lényeg az egésznek. Néhány hónappal ezelőtt, októberben, Alejandro Szerkalonzó jelentését megkaptuk, és ott a parlament többsége úgy nyilatkozott, hogy azt követeljük, hogy minden önálló vállalkozót foglaljunk bele az irányelvekbe. És nagyon jó lenne, hogyha a parlament végre a saját követelés, követeléseinek, amit, azoknak a dolgoknak, amelyeket a, a bizottságtól követel, megfelelne. Hughes úrnak mondom, hogy az a benyomásom, hogy talán a jelentéstevőket meg kellene még győzni arról, amit ön mondott, de az is lehet, hogy eh, már mindenki meggyőződött róla. Egy kicsit eh, gyenge hozzáállás az, hogyha mindent elutasítunk. Én inkább konstruktívan szeretnék dolgozni. Jó lenne, hogyha az önálló vállalkozókat az irányelvbe eh, belefoglalnánk. Úgy kellene átalakítani az irányelvet, azért alakítjuk át az irányelvet, és reformáljuk meg az irányelvet, hogy eh, belefoglaljuk azokat a reformokat, amelyekről döntöttünk hogyha ez a plenárison történik, hát jó, de milyen stratégiai megfontolások alapján akarnak mindent elutasítani itt a kollégák? Miért nem akarnak konstruktívan együttműködni? Állnak. Eléggé szokatlan. ezt, a, hogy olyan személyhez intézünk kérdést, aki nem a vélemény előadója. Tomaszewska asszony, öné a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Bevallom, hogy számomra a tisztességes verseny kérdése nem annyira fontos, mint a közúti biztonság kérdése. Tehát ha a kettőt összehasonlítjuk, inkább a munkahelyi és közúti biztonságot részesíteném előnybe, hiszen itt most arról beszélünk, hogy, milyen, hogy balesetekre kerül sor az utakon, az emberek életüket vesztik, és ebben különösen fontos szerepet játszanak a közúti fuvarozásban dolgozók. Hogyha ott valaki balesetet szenved, akkor nagyjából mindegy, hogy hogyan, milyen módon áll alkalmazásban. Az a lényeg, hogy gyorsan reagáljunk erre a helyzetre. Van Lanka asszony javaslata helyes, jó, nem tudom, hogy ez jogilag megvalósítható-e, de azt hiszem, hogy az önfoglalkoztatókat is be kellene vonni ide. Vagy pedig általános rendelkezéseket kellene megfogalmaznunk, mondjuk azt, hogy minden az ágazatban dolgozó, függetlenül attól, hogy milyen módon, vagy milyen munkaviszonyban áll minden olyan szemét, aki tehát a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet folytat, olyan módon, az ő munkájukat olyan módon szervezzék meg, hogy ez minimalizálja a baleset kockázatát. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó hozzászólónkat hallottuk, és akkor az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Hiszen itt számos pont felmerül, Schmidt úr tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, a fő kérdésre szeretnék rátérni. Az önálló vállalkozókkal mi legyen a helyzet, az önálló vállalkozó fuvarozókkal, és milyen okokból javasolt az Európai Bizottság azt, hogy az önálló vállalkozó fuvarozókat ne vegyük be a munkaidő irányelvről szóló javaslat hatás, hatájába. Három okunk volt erre. Először is 11 évvel ezelőtt a helyzet teljesen más volt, mint ma ami a, a pihenőidőt és a vezetési időt illette. 2007 óta teljesen szigorú és ellenőrizhető szabályaink vannak erre vonatkozóan. Minden fuvarozóra sof, gépjárművezetőre vonatkozik ez, teljesen függetlenül attól, hogy hogyan alkalmazzák őt. Tehát átlagban kéthetes időszakra 45 órát határoztunk meg. 11 évvel ezelőtt más volt a helyzet, teljesen nem volt, nem volt tiszta a szabályozás, akár 80 órát is vezethettek egy hét alatt a gépjárművezetők, és ezt nem lehetett fenntartani ezt a helyzetet, nem, lehet, nem volt képviselhető már ez a helyzet a közúti biztonság szempontjából. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a foglalkoztatás nagy része mind a, a az alkalmazottak mind az önálló vállalkozók esetében a lényeg, a, a fő tevékenység a vezetés, a gépjármű vezetés, és erre vonatkozóan vannak szabályaink a vezetési idővel és a pihenőidővel kapcsolatban. A második pont, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy az az elképzelés, mely szerint a munkaidő irányelvet az önálló vállalkozókra az önálló vállalkozókra, a vállalkozókra általában eh, kiterjesztjük, ez eh, Hát egyedi eset lenne Európában. Ez ilyen nincsen. Nézzük meg az általános munkaidőrányelvet. Ez csak az alkalmazott munkavállalókra vonatkozik, nem vonatkozik az önálló vállalkozókra. Az is igaz, hogy az önálló vállalkozóknál felmerül az a tendencia, hogy a szabadidejüket munkára fordítják, de nincsen semmilyen olyan elképzelés, mely szerint ezt a vállalkozói szabadságot korlátozzuk. A harmadik nagy probléma pedig a végrehajtás problémája. A tanulmányaink során ezt a kérdést felvetettük, ez a jelentésben is szerepel, a 2007-es jelentésben. A végrehajtás nagyon nagy probléma. Már a jelenlegi irányelvben is, de képzeljük el, hogyha ezt még kiterjesztjük önálló vállalkozókra. Képtelenség lesz ezt végrehajtani egy olyan típusú jogszabályt fogunk elfogadni, amelyet a gyakorlatban nem lehet végrehajtani. Ha csak nem orveli elveket vallunk, és a nagy testvért segítségül hívjuk, aki aztán az egyéni vállalkozóknak is minden percéről beszámol a hatóságoknak. Ez a három ok az, ami miatt én úgy gondolom, hogy nem szabad kiterjeszteni a jogszabály hatáját, és inkább a meglévő jogszabályt kellene meglévő hatájával együtt teljesen végrehajtani, hiszen még ennek se feleltünk meg teljesen. Mi teljesen egyetértünk a jelentéstevővel. Az a véleményünk, hogy a jelentésben felmerülő módosításokkal felmerülő felvizezés, ez nem jó. De vannak olyan módosító javaslatok is, amelyek szerint javítani kell az ellenőrzést, ez jó. Vannak olyan módosítások, melyek szerint a jogszabályok megsértését megfelelő módon szankcionálni kell, ez is jó. Azonban úgy gondoljuk, illetve nem gondoljuk úgy, hogy az önálló vállalkozókra ki kellene terjeszteni ezt a jogszabályt, mert ezzel végrehajthatatlan a jogszabály. A közúti biztonság kérdése folyamatosan felmerült, és ez az egyik legfontosabb téma a bizottság számára. A közúti biztonságot fenn kell tartani, ennek kárára nem hozhatunk jogszabályt. De még ez nem valósult meg. 2007 óta világosan szabályozzuk a vezetés és a pihenési időket, ehhez jön még az is, hogy a fáradtság nagyban vezethet, nagy kockázat a balesetek esetében. De honnan jön a fáradtság? Miért fáradnak el a gépjárművezetők? Nem mindenképpen eh, azért, mert annyira sokat dolgoznak az önálló vállalkozók, hanem azért, mert nem alusszák ki magukat megfelelően, eh, stresszelnek, az alvás minőségük nem felelő, eh, úgyhogy itt sok probléma felmerül, még akár a, vál, a az alkalmazott gépjárművezetők esetében is, akiket a akiket a megbízójuk nyomás alá helyez, velük kapcsolatban nagyon sok probléma felmerül. Összességében én azt mondanám még egyszer, hogy az önálló vállalkozókra nem kell kiterjeszteni ezt a hatályt. Az Európai Bizottság ezt jó szándékkal javasolta, és ez ilyen értelemben egyetért a jelentéstevővel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stephen Hughes ügyrendi kérdésben kíván felszólalni. Egyúttal választathat Felenka asszony kérdésére is. Azután visszaadom a szót az előadónak, Hughes úr. Köszönöm, elnök úr. Inkább tájékoztatást adnék a bizottságnak. A bizottság azt mondja, hogy ha kiterjesztjük ezt az önfoglalkoztatókra, akkor meg törünk egy hagyományt, ez lesz az első alkalom, ez nem igaz. Nézzék meg az átmenetileg foglalkoztatott mobilis munkavállalókra vonatkozó irányelvet, ott is ez történik. Ezzel együtt ezt a bíróság is tárgyalta már ezt a kérdést. 2002 után Finnország és azt hiszem Spanyolország a bíróság elővitte a kérdést kifejezetten az önfoglalkoztatókra vonatkozólag a bizottság elutasította a keresetüket, úgyhogy ez az érv nem állja meg a helyét. Kérem, hogy ezt vegyék figyelembe a szakbizottság részéről. És még egy dolog, úgy vélem, a bizottság annyira nem volt méltányos, hogy el kell utasítanunk ezt a javaslatot, és a 2002-es vállalásaikra kellene visszatérniük, hogyha a plenáris e, nem fogadja el ezt az elutasítást, akkor megfelelő módosító indítványokkal éljünk. Köszönöm szépen. Az előadó asszony Pányatopulosz asszony kapja meg a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az eszmecsere igazán nem volt valóban eszmecsere, úgy éreztem, mintha valahol egy színházban lettünk volna, és a színtéren valahol egy előadást tekintettünk volna meg. Először is Madeira asszony volt az egyik színészünk, a másik oldalon pedig a sofőrök, a gépjárművezetők munkájáról tárgyaltunk, de itt egyáltalán nem a fáradtságról, a vezetésről szólt a fáma, hanem bizony egészen másról. Azért a bérek kérdése és a vezetéssel kapcsolatos kérdések fel sem merültek. Minden alkalommal, amikor érzelmek hevében beszélünk, és félelmeket próbálunk közvetíteni. Vigyázzatok, gyalogosok, milyen fáradtak a gépjárművezetők, ez hiba, kérem. Itt az irányelv másról szól, és Krémer úr is elmondta ezt, amikor azt mondta, hogy igenis szükséges, hogy vitát nyissunk a ö, gépjárművezetők fáradtsági állapotáról, mindegy, hogy kiről van szó, ö, persze, ö, alkohol ö, teszteket elvégezhetnek szakmai tevékenységük körében a gépjárművezetők, akkor is, hogyha alkalmazottként vezetnek, akkor is, hogyha idejükben vezetnek. Úgyhogy most valahol itt ne szalámizzuk fel ezt a kérdést. Nem szabad ám, hogy aláássuk az önálló vállalkozó és az alkalmazott fogalomkörét sem. Itt most még mindig nem sikerült egybegyúrnunk a dolgokat, és nem sikerült az önálló vállalkozóról és az ő tevékenységéről beszélnünk. Minnyáján azt szeretnénk célként kitűzni, hogy a kis és középvállalatok felvirágozzanak az EU-ban hogyha kötelezzük az önálló vállalkozókat arra, hogy hogyan ö, töltsék ö, ki a szabadidejüket, azzal nem teszünk jót. Nem, nincs nekünk ahhoz jogunk, hogy a magánéletükbe beavatkozzunk az önálló vállalkozóknak. Viszont kötelesek vagyunk arra, hogy betartassuk a munkavállalók alkalmazott munkavállalók munkaidejének jogait. Ez kötelességünk. Más megoldásokat is találhatunk arra, hogy ezt a kérdést megoldjuk, mármint a, a gépjárművezetők vezetéssel töltött idejének kérdését ami az, a luxemburgi bíróság ítéletét illeti, amelyre Hughes úr is utalt, jó lenne, hogyha a bizottság az ítélettel kapcsolatos véleményét is megosztaná velünk. Hogyha elvetjük a bizottsági, e, Európai Bizottsági Javaslatot, akkor egyszerűen megáll a párbeszéd. Van Lanke asszony. Hogyha ön hamleti módon lenni vagy nem lenni kérdést tesz föl, és egyszerűen vagy még cserélünk, vagy sem, hát ez furcsa. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valóban nagyon érdekes volt a vita. Nekem is megvan a magam véleménye erről. Egyszer részt vettem a vezetési időre vonatkozó jogszabály létrehozásában a közlekedési bizottságban, de nem szeretnék most belebocsátkozni ebbe a vitába, csak annyit mondanék el, hogy Panyatopulosz asszonynak volt még egy kérdés a bizottság irányában. És ha a bizottság esetleg reagálna Stephen Hughes úr szavaira, a bírósági ítéletről, az is nagyon hasznos volna. A bizottságot tehát kérem, hogy ha kívánnak, akkor szólaljanak meg ezekben a kérdésekben. Nem, ezek szerint legközelebb szól a bizottság, most nem él ezzel a lehetőséggel. Nos, ebben az esetben március másodikán szavazunk erről a témáról, és majd akkor meglátjuk. És a szakbizottság véleményét akkor fogjuk eh, kifejteni, vagyis hogy a javaslat egészét elutasítjuk-e, vagy pedig megpróbáljuk módosítani. Ezzel lezárhatjuk ezt a vitakört, köszönöm szépen, és nézzük a következő két témakörünket, napirendi pontunkat. Mindkettő a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára vonatkozik a, először a végrehajtási eljárásokra, másodszor pedig a 11. mellékletre. Jane Lambert és Ian Kremers felelős a témáért, Lambert asszony először. Köszönöm, elnök úr! Abban reménykedem, hogy ez a téma nem vált ki olyan véleménykülönbségeket és szenvedélyeket, mint az előző. Ebben az esetben azt hiszem egy kicsit nehéz lenne megállapodásra jutni még a parlamenti ülésszak lezárulta előtt, pedig ez a reményünk, hogy ez megtörténik. Az árnyék eladókkal és a képviselőikkel is egyeztettünk erről. Ma délelőtti ülésen egy picit összeszedem magam elnézést. Ma délelőtt tehát a közös álláspont módosító indítványait vizsgáljuk a szociális biztonsági rendszerre koordinációjáról és végrehajtási eljárásairól. Egyre többet tudunk erről, hiszen a határokon átnyúló egészségügyi ellátásokra vonatkozó irányelvről tegnap beszéltünk, úgyhogy ez nagyon hasznos volt ebben a tekintetben. Ami pedig a módosító indítványaimat illeti a közös állásponttal kapcsolatosan, látják, hogy nagyon kevés van belőlük. Itt szerepelnek a dokumentumban. Az egyik kérdés, amely ebben a szakbizottságban felmerült a határidő kérdése, illetve hogy mennyi időbe telik az, hogy választ kapjunk a tagállamoktól, a tagállamok közötti kérdésekre, stb. És kértük a tagállamokat, hogy legalább a saját határideiket tartsák be, és próbálják gyorsítani az eljárást. Arra jutottunk, hogy bizonyos tagállamok nem is fogalmaznak meg belső határidőket, úgyhogy ez nem szerepelhet a jogszabályban. És ezt egy bevezető rendelkezéssel oldottuk meg, akiktől azt kértük a tagállamoktól, akiknek nincsenek belső határidőjük, hogy ilyeneket fogalmazzanak meg. A 86-os cikkbe egy felülvizsgálati záradékot kértünk a, tag, a tanácstól, hogy térjünk vissza két év múlva erre a témára, hogy mit lehet tenni, hogy felgyorsítsuk a rendszert, és megvizsgáljuk, hogy az elektronikus adatcsere módosítása megfelelően működik-e, illetve hogy az adatcsere elég gyors és hatékony-e. A legutóbbi szakbizottsági ülésen is elmondtam, az általános felülvizsgálati záradékot elfogadhatjuk, körülbelül két évre lesz szükség ahhoz, hogy az új elektronikus rendszert bevezessék a tagállamok között, és akkor tudjuk csak megvizsgálni, hogy mennyire működik ez hatásosan, hatékonyan. A, ket, a 6A bevezető rendelkezésnek ez a háttere a tanácsi cikk javaslatra vonatkozik, a 86-os cikkre vonatkozólag. Aztán az egyének erre vonatkozó tájékoztatásra vonatkozó rendelkezést próbáltuk beilleszteni a szövegbe egészen világosan, hogy ez mi, magába foglalja azokat a pontokat, ahol a, az embereket tájékoztathatják bizonyos dolgokról ilyen és olyan módon. Azt javaslom tehát, hogy a 89.3-at vigyük át a harmadik cikkbe előre, és ezért ugyanarra a szövegre, kettő módosítás vonatkozik, az egyik az egyik helyen töröli, törli, a másik helyen beilleszti a másik. Egy picit valaki próbálja csiszolni a nyelvet, ez megfelelő számomra. A másik hely, ahogy az első olvasatban nem fogadtuk el a tanács véleményét a számítási időszakról, 13. cikk, ha jól látom, úgy tűnt, hogy túlságosan bonyolult ez az eljárás, volt, ahol 365 napot határoztak meg a jutatások kiszámítására, nem a jogosultságok, hanem az ellátások kiszámítására. Akkor nem fogadtuk el a tanács megközelítését, de bizonyították, magam számára és az árnyék előadók számára is, hogy bizonyos tagállamokban egészen másképp számítják ezeket a jutatásokat, nagyon kevés tagállam használja ezeket a rendszereket. de hogyha rövidítjük az időszakokat, akkor elveszíthették a jogosultságaikat néhányan, úgyhogy ez egy kicsit bonyolult volt azért. Kértük a felülvizsgálatát a 86. cikk értelmében annak a témának, hogy a számítási időszakot hogyan határozzák meg, illetve, ennek a fe, illetve milyen eredményeket sikerül elérni, majd ezt fogjuk felülvizsgálni. Tudom, hogy vannak más módosítások is folyamatban. Gondolom, majd ezeket is megvitathatjuk, miután a tanács és valószínűleg a bizottság véleményét is meghallgatjuk. Záró észrevételeimben majd ezekre is reagálok. Köszönöm szépen. Talán a következőt javasolhatnám. A bevezető után ezt hallgattuk meg most, Meghallgatjuk azokat a képviselőket, akik ebben a témában kívánnak felszólalni, Krémers és Szimmer urak. Yes, so. Elnézést, elnök úr. Ik moet allereerst... Uh... Elnök úr. Először is köszönetet kell mondanom még egyszer Lambert asszonynak munkájáért, több éve dolgozik ezen a munkán. Persze vége láthatatlan feladat ez, a legutóbbi hetekben részletesen megvizsgáltuk néhány vonatkozását a témának. Ez nem szerepel a közös álláspontban, Jane említette az egyik ilyen vonatkozást, mégpedig a végrehajtási szabályokra vonatkozólag. Ezeket az adminisztrációk szempontjából állították össze, nem pedig azoknak az embereknek az érdekeit szolgálja ez, akikért ők dolgoznak, vagyis nem az állampolgárok tájékoztatását szolgálja. Az első olvasat végén kifejtettük, hogy az embereknek tudniuk kell, hogy az eljárásban mikor, mely ponton van tájékoztatáshoz joguk, és ezt próbáltuk itt érvényesíteni. Erre vonatkozólag most is készítünk egy javaslatot. Van egy új elem a közös álláspontban, mégpedig az, hogy a tanács több helyen beillesztette a szövegbe az érintett személyek kifejezést a biztosítottak helyett. Nem definiálja a szöveg az érintett személyek fogalmát az alaprendeletben, legalábbis az összefoglalóban nem. A rendeletben szerepel, de a definíció listában nem. Úgy vélem, lényeges, hogyha már ezt a fogalmat használni akarjuk, tehát az érintett személy és a biztosított fogalmát, nagyon fontos, hogy következetesek legyünk a jogszabály értelmezésben. Teszek majd javaslatot a későbbiekben arra, hogy ennek a helyét módosítsuk, ne a biztosítottak kifejezés szerepeljen itt, hanem az érintettek, hiszen a családtagjaikat is érintheti egy-egy lépés. Ez az a módosítás, amelyen dolgozunk most, és végül van egy problémánk, amit még nem tudtunk megoldani, mégpedig az, hogy a hagyományos 101-es nyomtatvány, amelyet más tagállamba visznek magukkal a munkavállalók ideiglenes munkavállalás alkalmával, és ez olyan információkat tartalmaz, amely bizonyítja, hogy az adott személy az eredet szerinti tagállam szociális biztonsági jogszabályaira hivatkozhat. De ezek már részletkérdések, olyan javaslatok, amelyeket a későbbiekben fogunk megfogalmazni, ezeknek nincsen igazából politikai jelentősége, és nem is túl ö, nagy vitát fognak kiváltani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Linna asszony. Először Cimer asszony, és aztán Linna asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Jill Lambertnek, aki benyújtotta ezt az állásfoglalást, illetve a jelentést és egyszerűen azt szeretném elmondani, hogy az ő általa bemutatott módosításokat támogatni fogjuk, hiszen azt tartjuk fontosnak, hogy ezen rendkívül formális folyamatból kilépjünk. Egyetértek Krémer úrral is teljes mértékben. Azt hiszem, hogy elfogadhatatlan az, hogy a végeredményben csak igazgatási szempontból figyeljük ezt a kérdést. Többször is láttuk már, hogy az emberek élete máshogy alakul, mit tervezik, és ehhez megfelelő előfeltételeket kell biztosítani. Biztos, hogy találunk lehetőséget arra, hogy a szakbizottság közös álláspontra jusson, és nem kell attól félni, remélhetőleg, hogy ilyen nagy ellenkezést vált ki egyesekből a kérdés, mint az előző téma esetében. Köszönöm szépen. Linnasszony, tessék aki nem ehhez a témához szeretett volna hozzászólni eredetileg, úgyhogy akkor most mégsem ő következik. Talán a tanács részéről szeretne valaki hozzászólni, mielőtt Lambert asszony rátér. Tessék, köszönöm szépen. A tanácsban már foglalkoztunk mind a két ajánlással. Lambert asszony és Krémers úr javaslataival. Ezen a héten az illetékes munkacsoport ülésezett. Felmerültek a javaslatok, és a tagállamok első reakcióit meghallgattuk. Ezen tárgyalásokból azt tudtuk leszűrni, hogy a tagállamok általában a módosító javaslatokat pozitívan értékelik, és a tanács az Európai Parlamenttel szeretne megegyezni második olvasatban. A jelenlegi helyzet, a jelenlegi módosító javaslatok javaslatokat pozitívan, pozitívnak értékelték, és ezek a tanácsot és a parlamentet a közös megoldás felé terelik. Még meg kell várnunk, hogy milyen esetleges további módosítási javaslatok benyújtására eh, kerül sor. Eh, február 19-én jár le a határidő. Még további módosító javaslatokra várunk, hogy eh, ezek jönnek-e. Összességében tehát azt mondhatom el, hogy a tanács pozitívan reagált a meglévő benyújtott módosító javaslatokra. A cseh elnökség számára ezek a témák a szociális eh, témán belül prioritást jelentenek, és a jövőben is szeretnénk az Európai Parlamenttel szorosan együttműködni a kérdésben. Köszönöm szépen Kikel úrnak, most pedig Lambert asszonyt kérdezem, hogy szeretne-e hozzászólni. És aztán rátérünk Krémersz szóra. Nem, rögtön rátérhetünk Krémersz úr eh, témájára, ami a 11. mellékletet érinti. Tessék, öné a szó. Op de dagorde. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a napi rendet illeti, látjuk, hogy a módosító indítványok eh, beterjesztésének határideje mikori. Én azt gondolom, hogy a Lambert jelentéssel azonos az előterjesztés határideje a 11-es melléklet kapcsán is. Ami a mellékleteket illeti, a mellékletek a parlament első olvasata után mm, össze ö, csoportosítás tárgyát képezték, ami pedig a politikai reánymutatásokat illeti, ott a hármas mellékletre vonatkozik a parlament állásfoglalása. Azt kérje a parlament, hogy teljes mértékben kerüljön törlésre a hármas melléklet. Aztán a tanácsban újabb eszmecserére került sor, a hármas melléklettel kapcsolatban a skandináv országok, Egyesült Királyság és Írország olyan álláspontot fejtette ki, amely nem támogatta rövid távon a hármas melléklet törlését. Mi hosszasan átgondoltuk, hogy mi lenne a legészszerűbb megoldás e probléma feloldására. Mi szeretnénk most pragmatikus álláspontot képviselni, erre utalok én és magam a tervezetemben, az állásfoglalási tervezetemben. A igazából tényekre kellene hivatkoznunk, be kellene bizonyítani, hogy a hármas melléklet helytálló-e releváns-e vagy sem. Nem tudom, hogy önök egyetértenek ezzel a hozzáállásommal. Egyébként más mellett lehetekkel viszont nincs gondunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van a hozzászólás a melléklet témájában. Úgy látom, hogy nincs kikáló. Szeretne -e hozzászólni a témához, nem? Melléklethez nem? Hát akkor Ezen két ponttal kapcsolatban a végrehajtásról van szó. Egyrészt a e, melléklet végrehajtásáról és a modalitásokról. Jön, február 19-ig lehet módosításokat benyújtani, erről március 30-án vitázunk még, és aztán meglátjuk, hogy akár el is fogadhatjuk ezeket a szövegeket és talán lehetőség nyílik így a második arra, hogy a második olvasatban megegyezzünk. E, legközelebb, e, leghamarabb áprilisban ezzel. Ezt a két napi rendi pontot lezárom. Még egy napi rendi pontunk van. Saját kezdeményezésű jelentés Jim Lambert részéről a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadása. Lambert asszony, tessék. Thank you, President. I'm just uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés az eh, európai bizottsági konzultációkból konzultációkon alapul, amely konzultációkat nemrégiben folytatták le. Ezeket a tanácsnak is benyújtották, és a tanács is a saját állásfoglalását megfogalmazta ezen ajánlásokkal kapcsolatban. Teljesen világos, hogy felismerték azt, hogy a gazdasági válság idejében még mindig nagyon fontos megpróbálni megelőzni azt, hogy egyre több ember kiszoruljon a munkaerőpiacról. Hosszú távon ráadásul. Meg kell próbálni az ilyen személyek befogadását támogatni. Három kulcsfontosságú terület merül föl ezzel kapcsolatban a megfelelő jövedelemtámogatás, a befogadó munkaerőpiac, illetve a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, hogy segítsük az embereket abban, hogy visszatérjenek a munkavilágába. A jelentéssel kapcsolatban szeretném felvetni azokat az elveket, amelyek az egyének méltóságára vonatkoznak, a bizottság és a tanács is hangsúlyozták ezt. Tehát, hogyha megnézzük a megfelelő jövedelem támogatást például, tisztában kell lennünk a szegénység elleni célkitűzésekkel, amelyeket meghatároztunk a szegénység elleni küzdelem évében, illetve támogatni kell ezeknek a személyeknek a továbbképzését, és segíteni őket, hogy tovább tudjanak lépni. Emellett, ami megemlítésre kerül a jelentésben, az az, hogy az átmeneti időszakban, amikor a személyek, akik kiszorultak a munkaerőpiacból, hozzájutnak a továbbképzési lehetőségekhez, majd újra bekerülnek a munkaerőpiacra. Ennek a folyamatnak a során van egy átmeneti időszak, és ezt sokkal jobban kellene menedzselni, mind a társadalombiztosítás részéről, mind a jóléti szociális rendszer részéről. Hogyha megnézzük a személyek, azokat a személyeket, akik részmunkaidőben dolgoznak, vagy alkalomszerűen dolgoznak, gyakran olyan helyzetben találják magukat, amikor a szociális vagy társadalombiztosítási rendszerek nem fedik őket le. Emiatt előfordul, hogy nem mernek munkát vállalni, nem élnek a lehetőségekkel. Ezeket a kérdéseket mindenképpen meg kell vizsgálni. Emellett vannak úgynevezett ösztönző intézkedések, illetve szankciós intézkedések, ezeket egyes tagállamok hozták, és ezeket meg kell vizsgálni. Nehogy ezek összetűzésbe kerüljenek, vagy konfliktusba kerüljenek a szegénység elleni harc által meghatározott célokkal. Nem szabad büntetni azokat, akik, akik nem tudnak munkát vállalni, akkor, amikor eleve egyre kevesebb munka van, és egyre többen vezetik el a, veszítik el a munkahelyüket. A minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés aspektusa nagyon fontos, ezt a bizottság és a tanács is hangsúlyozta. Ezek általában vonatkoznak a, a munkavállalókra, de különösen azokra, akik sebezhetőek, akik kiszorultak a munkaerőpiacról. Az, ők sokkal nagyobb támogatásra szorulnak ezek a kérdések nagyon összetettek lehetnek, egymással összefüggnek, és nem biztos, hogy működik az, hogyha egységes megközelítést akarunk alkalmazni. Aztán ami még felmerült, a lakhatás kérdése, ezt felvetett a bizottság is, ezt gyakran alábecsülik ezt a kérdést, mennyire fontos ez a szempont. Abból a azt tekintve is, hogy milyen hamar tud valaki visszatérni a munkaerőpiacra. A befogadó munkaerőpiac is rendkívül fontos, és meg kell néznünk azt is, hogy, hogy hogyan tudjuk ezeket a célkitűzéseket megvalósítani. Vannak olyanok, akik még külön hátrányos helyzetben vannak, a mentális problémákkal küzdök például, és van még egy kérdés, amely évtizedek óta felmerül, a képzés, továbbképzés kérdése. Egyes példák, az egyes tagállamokban egyes példák azt mutatják, hogy hogy olyan személyeket próbálnak 40 órás, heti 40 órás továbbképzésre beiratni, akik hosszú távú betegségből próbálnak felépülni, és szépen lassan visszatérni a munkaerőpiacra, tehát nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb módszer, és itt is figyelembe kell venni a munkaidő irányelv által hozott intézkedéseket. Aztán fel kell vetnünk a szociális alap kérdését, és az ebben gyűjtött tapasztalatokat, legjobb gyakorlatokat sem terjesztettük még el olyan mértékben, amennyire lehetett volna. Aztán felmerültek egyéb aggodalmak egyes szervezetek részéről, amelyekkel kapcsolatba léptünk. A szociális alappal nagyon óvatosnak kell lennünk. megpróbál, persze azt várjuk az alaptól is, hogy megpróbálja, megpróbálja az embereknek megkönnyíteni a visszatérést a munkaerőpiacra, de vannak olyanok, akik külön nehéz helyzetben vannak, hátrányosak, nem olyan egyszerű számokra visszatérni a munkaerőpiacra számuk, számukra. Ezért oda kell figyelni arra, hogy az ilyen személyeket ne penalizáljuk külön. Van néhány tehát ez az a néhány kérdés, amelyet fel szerettem volna vetni a jelentéssel kapcsolatban. Nyilván nem fed le mindent ez a jelentés ebben a korlátoz, ezen a korlátozott területen. Munkaerőpiacra vonatkozik ez. és arra, hogy hogyan tudunk az embereknek segíteni visszatérni a munkaerő piacra. Nyilván talál, talál benne mindenki támogató intézkedéseket. biztos vagyok benne, hogy a szakbizottságban lesznek olyanok, akik az intézkedés hatáját majd ki kívánják ter- terjeszteni. Köszönöm szépen. Sokan szeretnének hozzászólni. Fábro úr az első. Pane předsedo, plně chápu, že většina členů employment... Köszönöm szépen. Teljes mértékben megértem azt, hogy ezen szakbizottság sok képviselője idő előtt távozott most. Egyre több anyagot, dokumentumot hozunk létre egyre kevesebb eredménnyel. Ami Lambert asszonyt mond, jelentését illeti, Nos, az előző témával kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy teljes mértékben tiszteletben tartom az ő munkáját és tevékenységét, de nem értem, hogy ezt a mostani javaslatot miért nyújtja be. Százezerszer benyújtották ezt már, felvetette a bizottság, a parlament, annyira sok anyag felmerült ezzel kapcsolatban, hogy teljesen felesleges folyamatosan ismételgetni azt, ami már százezerszer elhangzott, anélkül, hogy konkrét eredményeket érnénk el. Hadd hangsúlyozzam, hogy jelen pillanatban Európában protekcionista intézkedésekre kerül sor, és több ezer munkavállaló veszíti el a munkahelyét. És most olyan anyagokról vitatkozunk, amelyek nem igazán változtatják meg a eh, helyzetet. Nincs módosító javaslatom, és csak azt remélem, hogy nem lesz eh, sok módosító javaslat a témával kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Linnasszony, és aztán Cimerasszony következik. Köszönöm szépen. Értem e, ezt a, az előttem szólónak a hozzászólását, bár nem szeretnék én a magam részéről olyan messze menni. Köszönöm Lambert asszony munkáját, köszönöm, hogy megemlített a szociális valóság e, felmérésével kapcsolatos jelentést gyakran párhuzamos munkát végzünk, gyakran az információt párhuzamosan tálaljuk, de hát így működik a helyzet, a rendszer, és jónak tartom, hogy a parlament elmondja a véleményét a témával kapcsolatban. Én be fogok nyújtani néhány módosító javaslatot, nem azért, mert úgy gondolom, hogy a jelentés nem jó, hanem azért, mert tudom, hogy mivel korlátozott az ilyen jelentéseknek a volumene, nem tud mindent belefogalmazni a jelentéstevő. A hatos bekezdéssel kapcsolatban én a minimum bérrel kapcsolatban, én ezzel nagyban részben egyetértek, és itt a, ez, ez a bekezdés is a minim, minimál bérre minimum jövedelemre vonatkozik, feltétel nélkül egyéni jogról szóló irányelvre vonatkozik eh, és utal, eh, és nem tudom, hogy van-e az Európai Uniónak hatásköre, jogalapja arra, hogy irányelvben fogalmazza meg ezt a eh, felhívást. A hetes bekezdés a szinten minimálbérre vonatkozik. Én azt gondolom, hogy az ugyanez a megfogalmazás jó lenne a minimum jövedelemre vonatkozóan is kiterjeszteni. Ugye azt javasoljuk, hogy a tagállamok gondolják végig a minimálbér politika esetleges előnyeit, foglalkozzanak ennek a kidolgozásának a lehetőségével. Ön említette a mentális egészség kérdését, néhány módosító javaslatot szeretnék benyújtani ezzel kapcsolatban. Sok embert természetesen azért eh, zárul, azért eh, sok embert azért zárnak ki, nem a munkaerőpiacról, de egyáltalán a társadalomból, mert eh, mentális problémával küzd, és ez fogyatékosságnak tekinthető. Aztán felmerül a drog és a kábítószerrel való visszaélés kérdése, ez is szociális kirekesztést okoz. Meg kell nézni azt, hogy hogyan tudjuk a legjobb gyakorlatokat alkalmazni, és bevonni ezeket az embereket, be integrálni a társadalomba, visszaintegrálni a társadalomba azokat, akiknek ilyen problémájuk van. Ami a 14-est illeti, jó lenne, hogyha megemlítené a 2000-es foglalkoztatási irányelvet, sok tagállam nem hagyja ezt megfelelően végre. Vannak olyan tagállamok, amely egyáltalán nem hajtják végre ezt az irányelvet. Azt hiszem, hogy emlékeztetni kell mindenkit arra, hogy van foglalkoztatási irányelvünk. És fontosnak tartom, hogy figyelmeztessük a tagállamokat, amelyek nem hajtották végre ezt, és amelyek ellen szerződésszegési eljárás folyik, figyelmeztessük őket erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Cimmer asszony, és aztán Panayatopulos asszony. köszönetet szeretnék mondani Jim Lambertnek, hogy benyújtotta ezt a javaslatot. Olyan javaslatról, olyan jelentésről van szó, amely véleményem szerint nagyon szimpatikus jelentés, és amelyet támogatni fogok ami ennek az alap irányultságát illeti, de két dologhoz szeretnék hozzászólni. Először is benyújtok néhány javaslatot, módosító javaslatot Lambert asszonynak kiegészítésként, amelyek konkretizálják a jelentést, és ezáltal egy kicsit szigorúbbá teszik. Má, illetve az szeretném még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy az a célom, hogy konkrétabb célkitűzéseket határozzunk meg. Ugye lassú vízpartot most motto alatt folyamatosan emlékeztetünk ezekre a célkitűzésekre, amelyeket a parlament már régebb óta megfogalmazott, és ez nem árthat. Konkrétabb célkitűzésekre gondolok itt a szegénység elleni harcban, a tagállamok által második aspektus, amelyet szeretnék kiemelni, nagyon hálás vagyok Jean Lambertnek a 10-es és a 18-as bekezdés megfogalmazásáért. Világossá tette ugyanis, hogy összetett megközelítésről van szó, főleg akkor, hogyha nem lehet az embereket beskatujázni abba a skatujába, amelyben mi hajlamosak vagyunk őket beskatujázni. Az a tapasztalatom, hogy vannak olyan e, csoportok, e, akik esetében megpróbálunk mi, vagy akár a társadalom megpróbálja őket aktívan e, integrálni, holott teljesen világos, hogy ez a fáradozás akár kudarc e, ba is fulladhat, és ez, ennek elébe kell menni. A tagállamok esetében az a politika most, a foglalkoztatáspolitika, a szociális politika esetében az valósul meg, hogy túlságosan arra koncentrálnak, hogy olyan projekteket finanszíroznak, amelyek erre a befogadásra, tehát a munkaerő piacra való befogadásra koncentrálnak. Lambert asszony azt írja, hogy az újra integrációval kapcsolatos megközelítéssel kapcsolatban felmerül az a veszély, hogy ezeket nem finanszírozzák. E, ez előfordulhat, más tagállamokban meg az a helyzet, hogy csak részben, nem elegendő módon finanszírozzák ezeket. Tehát gyakran meg, gyakran előfordul az, hogy ezeket a hátrányos helyzetű személyeket valahogy mondjuk egy fél évre integráljuk a munkaerőpiacra, kicsalogatjuk őket abból a kis rej, azok, arról a kis rejtek helyükről, amelybe elbújtak a hátrányos helyzetük miatt, majd fél év múlva magára hagyjuk őket, magukra hagyjuk őket, mert nem elegendő a finanszírozás arra, hogy tovább folytassuk ezeket a programokat. Aztán a fogyatékkal élők kell kapcsolatban is felmerül ez. De most nem, nem erről beszélek, nem arról beszélek, hogy a diszkriminált személyeket felvetsük, felvessük, mert őróluk szól már ez a jelentés, nem azt szeretném külön megfogalmazni, hanem a halmozott a hátrányos helyzetűekre szeretnék utalni, akik tartós munkanélkülek, nincsen szociális kompetenciák, akik pszichikai problémákkal küzdenek, ahol teljesen más megoldásokra kell jutni, más megoldásokat kell találni, a projekteket hálózatba kell ö, szervezni, ö, szociális, pszichológiai ö, támogatást kell nyújtani a személyeknek, akkor is, hogyha az ő bevonásuk, szociális bevonásuk végén nem az áll, hogy aktívan munkát vállalhatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Panyatopoulos asszony. Na. Köszönöm szépen, rövid leszek, elnök úr. Azt szeretném elmondani, hogy Az a kollégám, aki már elhagyta a termet, tévedett, amikor azt mondta, hogy az ilyen kérdésekről való eszmecsere felesleges lenne. Dehogy is. Igen, és a mi munkánk az, hogy megoldásokat javasoljunk, és nem olyan bevett, klisé megoldásokat kell ö, ö, javasolnunk. Sajnos az az érzésünk egy kicsit, hogy már régen lerágott csontok térnek vissza itt a módosítók olvasatakor, pedig rugalmasabban kellene hozzáállnunk a dolgokhoz. Figyelembe kell vennünk azt, hogy az egyének igenis változnak, a helyzetük is változik, és megfelelő struktúrákat kell biztosítanunk az egyes személyek életében bekövetkezett változásokhoz gazdasági helyzet is változhat, korban is megváltoznak a dolgok, úgyhogy nem szabad ilyen kis beskatujázással élnünk, hanem olyan struktúrákat kell kitalálnunk, amelyeken keresztül lehetőség van arra, hogy a problémákat megragadjuk az olyan személyeknél, akik tartósan kirekesztettekké kiváltak a munkaerőpiacról. Ilyen lehetőségeket kell javasolnunk. ahhoz képest, hogy milyen megoldásokat javaslunk a munkaerőpiacon aktív személyek számára. Ajánlásokkal éljünk, a minimális bér, minimális bér, minimálbér szintjén. Hát ezt nem egy irányelvben kell megoldanunk, egyszerűen, vagy minimál jövedelem szintjén. Azokat a lehetőségeket és ö, körülményeket kell megteremtenünk, amelyen keresztül a minimál jövedelem, vagy minimálbér helyzete, mint olyan meg, megvalósulhat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó felszólalás, legalább az én listám szerint. Karantino úr, a bizottság részéről tessék. Uh, Mr. Chairman, uh... Elnök úr, képviselő, hölgyek és urak. Köszönöm a ma délelőtti vitát. Az Európai Bizottság üdvözli a jelentést. Kezdetektől az Európai Parlament központi szerepét és jelentőségét elismerte az Európai Bizottság ebben a kezdeményezésben. Már a 2720-as közleményben a második szakaszbeli konzultáció megindult, ebben is a bizottság olyan javaslatot fogalmazott meg, hogy közös alapelveket és gyakorlati iránymutatásokat fogalmazzunk meg az aktív bevonás területén. Ennek az alapelve az európai a tanácsi következtetés és a vonatkozó közös álláspont. Tehát a közös gyakorlati iránymutatásokat a bizottság 2008. október 3-án elfogadta, a tanács következtetőseit decemberben hagyta jóvá, így aztán nagyon üdvözöljük ezt a jelentést, hiszen úgy értékeljük ezt, hogy a harmadik európai uniós intézmény is véleményt nyilvánított ezen a területen szólnék egy szót pontosításképpen a definícióval kapcsolatosan, illetve a kezdeményezés indokaival kapcsolatosan. Három tekintetben szeretnék pontosítani olyan vonatkozásokban, amelyeket felvetett az előadó ma délelőtt, illetve a jövőről is szólnék. Ami az aktív bevonást illeti, nem egyszerűen olyan kezdeményezés ez, amelynek célja, hogy az embereket bevonjuk a munkaerőpiacra, piacra, ha megvizsgálják az októberi ajánlás első bekezdését, azt mondja, hogy az intézkedés hatája aktív munkaerő bevonási politikákra vonatkozózik fel fenntartható minőségi munka helyteremtéssel, megfelelő erőforrásokkal, társadalmi részvétel támogatásával, stb. A stratégia tehát mindenkire vonatkozik, akit kizártak a munkaerőpiacról, és emlékeztetném önöket, hogy a jogalap, az ajánlás jogalapja a 137 per H cikk, ez arra vonatkozik, hogy újra kell integrálni a munkaerőpiacról kiszorultakat tehát mindenkire vonatkozik ez, aki kirekesztve találja magát az, a munkaerőpiacról, és kétféle integrációt képzelünk el. Az egyik, elő kell segíteni az integrációt, és a fenntartható munkavállalás azok számára, akik képesek dolgozni, de az ajánlás azt is elismeri, hogy ez nem mindig megfelelő megoldás mindenki számára, és éppen ezért elő kell segíteni a munkaerőpiachoz való, illetve a jövedelem támogatáshoz való hozzáférést mindenki számára, és a társadalom életében való részvételt elő kell segíteni. A régiók bizottsága is sokat hangsúlyozza véleményeiben ezzel az ajánlással kapcsolatosan. Tehát a társadalomban való részvétel azt jelenti, hogy aki a munkaerőpiacon nem tud részt venni, azért a társadalom életében részt vehessen, például önkéntes munkával, támogatott foglalkoztatással, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése, rehabilitáció, képzés, tevékenységek, stb. tekintetében, hogy mindenki aktív részese lehessen a társadalomnak. Mindazonáltal van egy dolog, amire szeretnék rámutatni az első felszólalás összefüggésében. Miért is született ez a javaslat? Ez az első olyan jogszabály, amelyet a bizottság kezdeményezett a szociális integrációval kapcsolatosan a szociális rendelkezések szerepelnek az Amsterdami szerződésben 1997-99-es dátummal. Azóta ez az első jogszabály a szociális integráció területén. A képviselők persze mondhatják, hogy egy kicsit késői ez, de ugyanakkor a jelenlegi keretekben mi úgy gondoljuk, hogy ez fontos előrelépés a dokumentumok hierarchiájában természetesen ez az ajánlás relevánsabb, mint például a korábbi közlemények. Az aktív integráció nagyon fontos pontosan ebben az időszakban, amikor egyre többen néznek szembe nehézségekkel, amikor hozzá akarnak férni az munkaerőpiachoz, vagy megfelelő jövedelmet kívánnak szerezni és a bizottság idén szeretné ezt hangsúlyozni, különösen a gazdasági válság összefüggésében három tartalmi kérdés. A feltételesség kérdése, egyetértek az előadóval, ez egy nagyon kényes kérdés, az ajánlást úgy készítettük el, hogy együttműködtünk a tagállamok szakértőivel a Szociális Védelmi Bizottságban, és ez egy olyan szempont volt, amelyet részletesen megvizsgáltunk. Szeretném aláhúzni, hogy hangsúlyoznunk kell egyfajta feltételességet, hogy ne kerüljenek segélycsapdába az emberek, de nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy gyenge feltételesség legyen itt, nem az, hogy feltétlenül munkát kell vállalniuk mindenáron. Azt mondjuk, hogy aktív rendelkezésre állás legyen a feltétel, vagy pedig a szakképzésben való részvétel, nem csak a munkavállalás, tehát a feltétel, illetve gazdasági és szociális integrációs intézkedések más személyek esetében, akik nem tudnak dolgozni. Tehát ez a feltételesség, hogy a felelősségüket vállalják a társadalommal szemben az érintett személyek. Azután a szegénységgel kapcsolatos kérdés, ez az egyik legfontosabb témája volt a francia elnökségnek, vagyis a munkán belüli támogatás. A francia rendszer reformjában is fontos szerepet kapott ez a téma. A munkavállalás során adott és a munkavállaláson kívül adott támogatások összehangolása. Üdvözöljük, hogy ezt említi a jelentés, és a négy alapelv, amelyet elképzelünk a belső piacsal kapcsolatosan, az egyik az, a minős, hogy a minőségi munkavállalást támogassuk, ideértve az ellátásokat, illetve a preventív munkavállalás során illetve megelőzve a munkavállalás során jelentkező szegénységet, aztán a lakhatással kapcsolatosan a 92-es ajánlás is foglalkozott ezzel, de akkor a tanács nem illesztette bele a lakhatási támogatások és a szociális támogatás kérdését. Most már alap eleme ez a harmadik pillérnek, és a tagállamok elismerték ennek a jelentőségét olyannyira, hogy a Szociális Védelmi Bizottság meghatározta a nyílt koordinációs módszer szempontjából 2009-re fő témaként a hajléktalanságot és a lakhatási problémák megoldását, tehát ez egy előremutató jelzés az Európai Parlament számára is a nyílt koordinációs módszerben, tehát ez egy fontos téma. Zárószóként, ha a, néhány, egy gondolata az előre a jövőről, erről is szól a jelentés, az ajánlás célja az, hogy napra tegye a 92-es ajánlást a szociális segítségnyújtással kapcsolatosan, és a jelenlegi kontextusba helyezze ezt a témát két újabb pillérrel, amelyek ma nagyon fontosak és a 92-es és a jelenlegi helyzet közötti különbség éppen az, hogy most már van egy rendszerünk, amelyel nyomon tudjuk követni, értékelni tudjuk ezeket az ajánlásokat, és ez eh, a nyílt koordinációs rendszer. A Szociális Védelmi Bizottság jövő héten, jövő csütörtökön vizsgálja meg, hogy hogyan lehet tovább lépni, és mi is fog történni. Legvalószínűbb az, hogy az adhok munkacsoport márciusban a Szociális Védelmi Bizottságon belül összeül, és megtárgyalja, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Április 24-én lesz a következő ülés. Az integrációs alcsoportja a Szociális Védelmi Bizottságnak több ülésen már beszélt a munkaprogramjáról, és erről a területről is szeretne ennek értelmében egyeztetni a munkapiaci átalakulás lakhatáshoz való hozzáférés, minimális jövedelem, ezek mind szerepelnek a témáik között, a bizottsági szolgálatok pedig folyamatosan nyomon követik a kezdeményezés végrehajtását, az európai hálózata a független képviselőknek, illetve független szakértőknek egy jelentést készít a témáról. Végül, de nem utolsó sorban több kezdeményezést indítottunk a Progress programon keresztül is, különösen szeretnék rámutatni a helyi hatóságok és megfigyelő központok szerepére. Ezeknek egy hálózatát hoztuk létre, a bizottság egy kísérleti projektet indít 2009. március 1-én a Eurocities koordináció keretében és az első kísérleti szakaszban, ez egy másfél éves szakasz lesz, létrehozunk öt helyi hatósági megfigyelő központot Prágában, Bolonyában és más városokban, és ezek minden aspektusát megvizsgálják a kérdésnek. Ez egyébként arra a kérdésre adott válasz, amelyet több érdekeltől kapzve, hogy a helyi szintet is hangsúlyozzuk a végrehajtásban, és a helyi szint is kerüljön a kezdeményezés fókuszába, a képviselőknek felhívnám a figyelmét a munkaprogramra, az előrehaladási jelentésre, ben különböző témák szerepelnek, mint partnerségi megállapodások, peer review, stb. A bizottság biztosítja a parlamentet arról, hogy nyomon követjük a témát, és megpróbáljuk garantálni a megfelelő follow is az alapvető alapelvel kapcsolatosan. Ezt egyébként tavaly októberben alakítottuk ki. Köszönöm szépen. Tack så eh, eh. Köszönöm szépen. Talán egy hozzáfőzni valom lenne. A koordinátorok ülésén elhatároztuk, hogy ez legyen az utolsó saját kezdeményezésű eh, jelentés, az utolsó saját kezdeményezésű jelentés. Az oka ennek az volt, ami itt éppen elhangzott, tehát ezt a kérdést már, erre a kérdésre már többször is utaltunk, többször foglalkoztunk ezzel. Ez azonban a legerősebb jogi eszköz, és a legerősebb jogi eszköz, amelyel eddig rendelkeztünk ezen a területen. Pontosan emiatt mondtuk azt, hogy most is szeretnénk elmondani a véleményünket a témával kapcsolatban. Persze, ugyanazt a véleményt fogalmaztuk meg, mint amit már korábban is, lett, ez egy kicsit furcsa, de akkor is fontos számunkra, hogy a saját álláspontunkról tájékoztassunk, hiszen nagyon fontos jogi eszközről van szó. Lambert asszony, szeretném, hogyha lezárná a vitát. Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a tájékoztatást. Ez mindenképpen nagyon hangs, ha, ö, nagyon hasznos volt. Remélem, hogy a konkrét eh, intézkedések is eh, szerepelnek majd itt. Nagyjából egyetértek eh, önnel, de azért nagyon korlátozott az, hogy gyakorlati szinten mit lehet tenni, hiszen felmerül az, hogy hogyan használjuk ki a kohéziós alapot, a strukturális alapot és egyéb pénzügyi intézkedést és eszközt, politikai eszközt, amelyen rendelkezünk. Ami a keret szabályozást illeti, jó lenne, hogyha az eredmények sokkal gyakorlatiabbak, gyakorlatiasabbak lennének. Egyes felmerült kérdésekkel kapcsolatban, ami a minimál jövedelmet illeti, hát ez felmerült már többször is, és régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A tagállamok nagyon ö, odafigyelnek erre a kérdésre, és ez egy fontos kérdés számukra. Ez esetleg azt a, az érzést közvetítheti a polgárok vagy a munkavállalók számára, hogy, hogy bevonták őket a munkaerőpiacra. Az elkövetkezendő hónapokban és években ez nyilván fel fog még merülni. Örülök azoknak a módosító javaslatoknak, amelyek például a mentális egészségre, az kábítószerelős és való visszaélésre vonatkoznak, illetve a specifikus célkitűzéseknek is örülök ezeket, és várom. Jó lenne konkrétabbá tenni ezt a jelentést. A foglalkoztatási irányelv is fontos részét képezi ennek a témának, nem csak a munkaerőpiac miatt, hanem ami a szociális befogadást illeti, ebből a szempontból is általános elveket tekintve is várom a módosító javaslatokat, és biztos, hogy az elnök úr eh, emlékeztet bennünket a határidőről, határidőre. És remélhetőleg sikerül a hézagokat eh, kitölteni, amelyek megvannak a jelentésben, erre én is rájöttem, de a bizottság tájékoztatója is rámutatott. Köszönöm. Nos, mondja az elnök, ami az időpontokat illeti, a módosító javaslatok benyújtásának határideje február 16-12 óra. Akkor ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot. És az arra számítunk, hogy március másodikán megvitathatjuk a módosító javaslatokat, és aztán március 31-én a szakbizottságban elfogadhatjuk ezt, és májusban plenárisra, plenárison napirendre tűzhetjük. Ezzel lezárom a vitát, a ma délelőtti vitát, és 15 órakor találkozunk. Köszönöm. Tehát délután folytatjuk a munkát.